friends, you are warmly welcome to this day. Üdvözlöm a kollégákat a Eurofound mai rendezvényén. Mint a Foglalkoztatási Bizottság első alelnöke, nagy szeretettel üdvözlöm Önöket. A parlament részéről a parlamentnek nagyon szoros kapcsolatai vannak a Eurofound-dal, Nagyon sok tény, statisztikát kapunk a Eurofound-tól, amelyet fel tudunk használni a politikai tevékenységünkben. Ezért hálával tartozunk. És örömmel vettük, hogy hát időt szakítottak ránk, és eljöttek hozzánk az Eurofound szakértői. Nyilván nagyon érdekel minket, hogy mi zajlik Európában és Európán kívül. Sokunkat meglepett az Amerikai Egyesült Államok beli választások eredménye. És az új elnök jelölt kapcsán talán arra a talán nem meglepő következtetésre jutottunk, hogy a demokratikus intézményeknek be kell bizonyítaniuk megfogható módon a választók felé, hogy képesek arra, hogy az életüket pozitívan befolyásolják. és ezen dolgozunk, és erről fogunk ma is beszélni, hogy hogyan lehet a gyakorlatba átültetni, az emberek számára megfoghatóvá tenni céljainkat. Ebben a kontextusban Nagyon fontos, hogy a mindennapi dolgozó emberek a mindennapi életük során érezzék, hogy értük vagyunk, teszünk értük. Köszönöm, hogy sokan eljöttek erre a mai eszmecserére. Délután hatig fogunk ma ülésezni, most pedig meghallgatjuk a Eurofound igazgatóját, Juan Hernández urat, aki a tevékenységükről fog nekünk beszámolni. Köszönöm szépen! Mindenkit üdvözlök az Eurofound nevében, itt ezen a konferencián. Hálás vagyok a parlamentnek, különös tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottságára, hogy velünk együttesen megrendezik ezt az eseményt. Ez nagy öröm számomra, Thomas Hendel úrnak vagyok nagyon hálás, az elnöknek, aki sajnos már nem tudott itt lenni. Köszönöm Marita a bevezető szavakat, és köszönöm Pirinszki úr eddigi munkáját, és mások eddigi munkáját. A címünk, vagy a témánk a munkakörülmények változás Európában. Kérdés, van-e egyáltalán változás, illetve a jobb munka felé történt elmozdulás, hogyan tudjuk ezt elérni? Ezek kérdések, nem új kérdések, és a munka körülmények az európai közösség, vagy az európai integráció kezdete óta az egyik legfontosabb megvizsgálandó kérdés. A szerződés 151-es cikke szól erről, mely kimondja, hogy a munkakörülmények javítását össze kell kötni a fenntartható, illetve hosszantartó munkahelyekkel. Mi is az európai, mi is a munkahelyek, munkakörülmények javításának európai alapítványa nevet viseljük. ezek az alapelvek még mindig érvényesek, és ismervén, hogy mi történt az elmúlt tíz évben, azt hiszem, hogy ezek a kérdések most sokkal relevánsabbak, mint eh, pár évvel ezelőtt. Egy nagyon súlyos európai válságon vagyunk túl, amely pénzügyi válságként kezdődött, aztán ez valuta válságá, szociális válságá alakult, és a végeredmény az az, hogy kevés, kevesebb vagy kisebb a bizalom az európai integráció, illetve az európai intézmények iránt. A munkahelyek nagyon fontosak, ez jó hí, mert úgy tűnik, hogy a foglalkoztatási ráta elérte a válság előtti szintet, sőt azon túl is jutottunk, de sajnos nem minden tagállamban. Itt, itt nagyon nagyok az eltérések és nagyon fontos a munkahelyek minősége is. Ez nagyon fontos a munkavállalók személye, munkavállalók egészsége szempontjából, az életminőség szempontjából, hogyha rossz minőségű munkahelyet lát el valaki, akkor ennek a rossz minőségnek nincs vége a munkaidő lejártával, hiszen ez megmarad, meghatározza az emberek mindennapjait. A munkahely minősége azért is fontos, mert hogyha szeretnénk, hogy az európaiak tovább dolgozzanak, akkor ezt meg kell tudni javítani, ki kell tudni javítani, és ne felejtsük el, hogy öregszik a társadalom Európában is. Hogyha tovább akarunk dolgozni, akkor jobban is kell dolgozni. A jó hír az, hogy tudjuk, hogy a versenyképesség, illetve a munkahely minőség között nincs egyenes arányosság a munkaerő potenciáját lehet növelni a jobb munkakörülményekkel, illetve jobb minőségű munkával, illetve az innovációs kapacitásuk is nő, hogyha jobbak a munkakörülmények. A rossz hír, hogy az adataik szerint a munkahely minőség alapján a munkavállalók 20%-a úgy válaszolt a kérdésekre, hogy rossz minőségű a munkahelyük. Ez azt jelenti, hogy több mint 40 millió ember vélekedik így az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy spanyolországnyi lakosság, munkavállaló populáció gondolkodik így. Az Eurofund mandátuma, hogy információt szolgáltat, tehát az a célunk, hogy segítsünk a jobban megalapozott szakpolitikák kialakításában, és ezzel javítsuk az élet és munkahelyi minőséget. Ezt a jelentést a hatodik európai munkahelyi felmérést szeretném most bemutatni. Ez egy nagyon fontos adatforrás, ez alapján mandátumunkat munka el tudjuk látni, tehát megfelelően tudjuk informálni önöket, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen tudnunk kell, hogyha meg akarjuk ismerni a jelenlegi helyzetet a munkahelyekre vonatkozóan ma Európában. A Foglalkoztatási Bizottság az Európai Bizottság, a szociális partnerek, a tagállamok is használják ezt a forrást, és az OECD, OECD illetve az ILO is használják ezt a felmérést. Olyan adatokat ismerhetünk meg ebből, amelyek elengedhetetlenek azon kezdeményezések számára, amelyeket itt alakítanak ki a parlamentben, vagy más európai intézményekben, például a munkahelyi egészség és biztonság kérdése, vagy a munkahely és a magánélet egyensúlya. Ezzel kapcsolatban egy átfogó csomagra van szükség, avagy a szociális jogok európai pillérje, amelyet Juncker úr kezdeményezett. We started to implement in your fund. They started because I was not, I was not there. Az Eurofánnál 25 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a felmérést végezni, akkor én még nem voltam az Eurofán tagja. Elég nagy változáson ment keresztül ez a projekt azóta. Korábban ez egy adhok modulja volt. A különböző európai felméréseknek 30 kérdést tettünk fel, alapvetően egészségügyi témában. A 2015-ös évben, ugye ezt mutatjuk most be, ezeket az eredményeket, akkor már szá, több mint 100 kérdés volt. Lehetőleg konkrétabban próbáltuk feltenni a kérdéseket, hogy a munkakörülmények lehetőleg pontosabb leírását kapjuk meg. Úgy gondolom, hogy az a kép, amit ez alapján kapunk, azoktól származik közvetlenül, akik minden nap munkával töltik az idejüket, a munkásoktól. 44 ezer munkást számolt be közvetlenül 45 perces személyes interjúkban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, egy nagyon gazdag információforrás, ez alapján könnyebben megérthetjük a helyzetet. Nézzük az általános képet. Most nem, nem a nem drámai a helyzet. Nőtt a, az életkor, az átlag életkor a munkavállalók esetében, több nő vállalást, de alapvetően még mindig középkorú, teljes állásban dolgozó hosszú távú szerződéssel, vagy végtelen szerződéssel dolgozó férfi populáció általában az emberek, a munkavállalókat kielégíti a munkájuk, a munkájuk illetve tanulnak munkavállalás közben, és elég jó a kapcsolatuk a főnökükkel. De a munkaintenzitása magas, bizonyos típusú fizikai kockázatnak is ki vannak téve, ez néha változhat, illetve azt gondolom, hogy ennek hatása lehet a munkahelyen való megelégedettségre is. A végeredmény szükségképpen egy átlag, de nagyon nagyok a különbségek, az eltérések azon országok között, amiket vizsgáltunk. Igazából 35 országot mértünk fel, nagyon nagyok mondom az egyenlőtlenségek, a különbségek nemre vonatkozóan, foglalkozásra, ágazatra, korra vonatkozóan, és ezt ki kell hangsúlyoznom. Ezt nem szabad elfelejteni erről, ezzel foglalkozni kell. A hatodik felmérés a munkakörülményekről munka azt mutatja, hogy hihetetlenül heterogén a munkaerőpiac, ilyen típusú diverzitást eddig még nem tapasztaltunk, tehát változnak a munkakörülmények, változik a munka is, változik a világ is. A helyzet egyáltalán nem egyszerűsödik, hanem egyre bonyolultabb lesz. Két példával élnék. Például a vállalkozók, vagy szabad foglalkozásúak. saját státuszukkal sincsenek sokszor tisztában az emberek, a foglalkozások 13%-a nem rendelkezik munka, munkatársal, és sokuknak csak egyetlen, több mint 60%-uknak csak egyetlen kliense van, és azt jelenti, hogy gazdasági szempontból tőlük függnek. A munk... Ez az összes európai munkavállaló 1%-a, tehát ez egy elég releváns populáció. Második példa, a munkahely, mint olyan, régen egészen világos fogalom van, most már egyáltalán nem az. A munkavállalók 11%-a az EU-ban IKT-n keresztül nem dolgozik, és nem a munkahelyén. Az idő, három, a munkaidejük háromnegyed részében naponta, vagy hetente többször. Tehát otthon dolgoznak, vagy az autóban, vagy a, vagy a kliensük munkahelyén, vagy közterületeken. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos munkavállalótól eltérő körülmények között dolgoznak, eltérő helyszínen. Aztán rugalmasság szempontjából ez lehet pozitív is, de a munkahely, a munkahelyi élet, illetve a magánélet egyen, egyensúlya számukra nem túl kedvező. Ez csupán két példa, de sok más példa mutatja még azt, hogy folytonosan változik, változnak a munkakörülmények Európában. Sokszor a számok sokasága vagy a statisztikák nagysága miatt ez nehezen látható. A kormányok, a szociális partnerek, a különböző szervezetek nek nagyon nagy szüksége van ezekre az adatokra, hogy megértsék ezeket a változásokat, hogy megértsék, mitől, függ a munka, mitől függnek a körülmények, a munkakörülmények, és mindez hogyan kapcsolódik az emberek életminőségéhez, illetve a különböző teljesít, ipari és egyéb teljesítményekhez. A felmérés első átfogó elemzése, elemzését néhány hónappal ezelőtt mutattuk be, tehát néhány hónappal ezelőtt készült el maga a felmérés, most pedig már az elemzés is elkészült. Önök, önöket, mint érintett felet meghívtuk ebbe a folyamatba, és úgy gondolom, hogy önöknek nagy a felelőssége abban, hogy különböző szakpolitikák, illetve a fellépések különböző módozatait kidolgozzák. Az első prezentáció Enyesztő Parantoron fogja tartani, mert még nincs itt, arról fog beszélni, hogy mi határozza meg a munkahelyi körülményeket, megpróbálja osztályozni a munkahelyek szerint az európai helyzetet. Egy álló képről fog beszélni, először, ami nem feltétlenül láthat, nem feltétlenül mutatja meg a különböző folyamatokat, ezért a második panelben arról fogunk beszélni, hogy hogy lehet az ember élete során fenntarthatóvá tenni a munkát, milyen, külön, milyen változó igényei vannak egy-egy munkavállalónak. A munka, illetve a magánélet közötti egyensúlyra fogunk koncentrálni. Délután pedig megpróbáljuk még jobban kiterjeszteni a fókusz, tehát globális politikákról fogunk beszélni. Nyilván nem csak Európában fontosak ezek a dolgok az emberek számára, hanem az egész világban. Ebben a globalizált versenyző világban föl kell tenni a kérdést, hogy milyen típusú világot szeretnénk, vajon a munkavállalóknak is részt kell -e venni ebben a versenyben, Vajon szükség van-e több adatra, statisztikára? A világ többi részéből is erről fogunk délután beszélni. Elég sűrű a napi rendünk, de ez megfelel annak arányos azzal, hogy milyen komoly kihívásaink vannak a munkaerőpiacon. Az európai versenyképesség szempontjából nagyon fontos az, hogy a munkavállalók hogyan teljesítenek, de a munkanélküliség, illetve a rossz minőségű munkahelyek az embereket boldogtalansággal sújtják, viszont hogyha jó minőségű munkahelyeket tudunk megteremteni, akkor ezáltal az életminőséget is nagyban javítjuk. Remélem, hogy ez a konferencia segít abban, hogy jó szakpolitikákat dolgozzunk ki. Most pedig kérem a kollégát, hogy fáradjon ide föl a pódiumra. I start again. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. De a kérdés, amelyet feltett eh, az elnök asszony, az az volt, hogy hogyan tudjuk az emberek életét javítani, minőség, életminőségét javítani, hát a munkájuk minőségének javításával, a munkahely minőségének javításával. Eh, így le, ez az egyik eh, módszer arra, hogy javítsuk az emberek életminőségét. Nagy örömmel mutatom be önöknek a hatodik európai munkahely, munkakörülmény felmérés eredményét. Ez volt a legnagyobb felmérés eddig. 28 európai tagállam, Norvégia, Svájc és az öt jelölt állam is részt vett benne. Legtöbb interjút tartottuk meg, 30, több mint 38 ezer interjút. Köszönjük külön Belgiumnak, Spanyolországnak és Szlovéniának, akik akik bíztak bennünk annyira, hogy a, a felmérés eredményeit nemzeti szinten átültetik, alkalmazzák. Egy összehasonlítható felmérésről van szó, amely tele van információval és nagyon fontos információkat tartalmaz. Nem tudom, hogy működnek-e a, működik-e a működnek -e a diák? Igen, működnek, jó. Szerettünk volna beszámolni önöknek a munka körülmények helyzetéről a munkahelyi minőségre koncentrálva. Öt mm, dolgot néztük meg. Először is itt van a szerződés. A szerződés 151. cikke az Európai Uniónak és a tagállamoknak a feladata, hogy javítsák a munkakörülményeket. Emellett van arra vonatkozóan számos bizonyíték, hogy a minő, munkahely minőség eh, javítja a foglalkoztatási arányt, és eh, hosszabb távon munkában, eh, foglalkoztatásban tartja az embereket. A harmadik ok, hogy lokális helyi szinten széleskörű bizonyítékok vannak arra, hogy a munkahely minőségének javítása javítja az egészséget, a jólétet és a produktivitást is és eh, a tanulmány is ezt bizonyítja. Negyedszer azért koncentráltunk erre a témára, mert a munkahely minősége egyéb európai eh, politikai célok elérésében is segíthet, például a nemek közötti egyenlőség elérésében. Végül pedig, mivel eh, egyre több újabb és újabb változások várnak ránk, nagyon fontos, hogy valamilyen iránymutatást adjunk az az életben, és a minő, munkahely minősége az, amin mérhetjük azt, hogy jó irányba haladunk-e, vagy nem. Tehát ezt akartuk megvizsgálni, és itt vannak az eredményeink. A legfontosabb eredmények a következők. Megerősíti, a felmérés megerősíti azt, hogy a munkahely minőség több dimenziójú téma, és A munkahely minőség az nem csak egy absztrakt kifejezés, hanem egy konkrét dolog, amely konkrét hatással van az emberek életére, munkájára, és különböző mintákat követ, különböző formákat ölt, és nagyon fontos, hogy az absztrakt politikai koncepció felől elmozduljunk a valóság felé. A második dolog az az, hogy hét mutatót dolgoztunk ki. Nagyon köszönjük eh, Francis Greennek és Tarak Mustafának, akiknek segít, akik segítettek nekünk a munka során, és a hét eh, index vagy mutató eh, jobban tudja keretbe foglalni a munkahely minőségi vizsgálódásainkat. A harmadik pont volt négy indexek kapcsolatban volt előrelépés, önök tudják megállapítani, hogy ez megfelele annak a befektetésnek, amit fektettünk ebbe a, a felmérésbe. A, végül pedig megpróbálunk szintetikus információt találni az a munkahelyi minőséggel kapcsolatban öt profilt hoztunk létre, öt profilt találtunk, amelyben és, és ez azt jelenti, hogy nem, a polar, nem csak polarizációról van szó, hanem ennél nagyobb veszélyek fenyegetnek bennünket. Ezt az információt eh, arra használhatjuk, hogy eh, a politikát eh, az egyes csoportokhoz igazíthassuk, ezek igényeihez igazíthassuk. Mielőtt a hét munkahely minőségi indexet bemutatom, két fontos dologról hadd beszéljek, amelyek a munkahely minőség alapvető meghatározói. Az egyik a nemek közötti szegregáció. Ahogy tudják, ez is többféle formát ölthet. Az adataink bizonyos bizonyítékokat mutatnak a még mindennapi szinten még mindig a nők fizetnek, vagy a nők végeznek több nem fizetett munkát. Egy kicsit több a női menedzser, az üvegplafon egy kicsit magasabban van most már. Mindazonáltal, mindazonáltal az emberek 33%-a tartozik női főnök alá, ami a nők arányát tekintve általában a társadalomban nem megfelelő. És a munkahelyeknek csak a 21%-ára vonatkozik a gender mix, és ez nagyon meghatározó a munkahely minősége szempontjából. A másik nagyon fontos munkahely minőség index a a um, um, munkavállalói érdekek képviselete, a reprezentáció. Ez tagállamonként nagyon változó, és hatása van arra is, hogy hogy folynak a tárgyalások, hol folynak a tárgyalások, és miről folynak a tárgyalások, kollektív tárgyalásokról van itt szó. Az adataink nagyon fontos ismereteket közvetítenek ezzel kapcsolatban. Most térjünk rá a munkahely minőségindexekre. Olyan indikátorokkal dolgoztunk, amelyek a munkahelyek szintjén merülnek fel, tehát a rendelkezésre álló információkból megpróbáljuk kivonni, kiszűrni azt az információt, amely az munkahely, munkát végző személyre vonatkozik, és csak a munkahelyre koncentrálunk. Az egyén és a cég közötti szerződést veszük alapul, amely meghatározza a munkahelyet, és ez egy nagyon fontos szint, ezen merül fel a legitimitásunk. A második fontos információ a következő. Erre az információra épülve megpróbáljuk összegyűjteni azt, hogy mi az, ami számít, mitől lesz egy munkahely minőségi, epidemiológiai tanulmányokból végzünk, használunk adatokat, milyen hatása van a munkahelynek az egészségre pozitív vagy negatív értelemben. Nem túl normatív, nem akartunk túl normatívak lenni, de szerettünk volna mindenképpen a bizonyítékokra alapuló vizsgálatot folytatni. Lehet, hogy ez az egész eléggé absztrakt, ezek, a, ezek az indexek nagyon absztraktok, de mindegyiknek vannak alkategóriái, kivéve a jövedelmet. Az emberek, akik munkahelyen dolgoznak, különböző módon lépnek fel, különböző kategóriákban mutatják meg magukat. Minél jobb a munkahely minőségindex, annál jobb, kivéve a, az a, munkavégzés intenzitását illetően minél intenzívebb a munka, ez nem biztos, hogy a munkahely minőségének a javítását hozza. Egyébként pozitív és negatív értékek is felmerülhetnek, vagy szempontok is felmerülhetnek az indexeken belül. Ez tehát ez a hét fontos kategória vagy index, és a következő diát várjuk, igen, megérkezett. Vannak itt trendindexek is négy dimenzióval kapcsolatban, és az eredmények azt mutatják, hogy általánosságban előrelépésre került sor a képességek és a bizalmasság tekintetében. Többen használnak kompjútert, a kognitív elvárások növekedtek a munkahelyeken, és több képzést kapnak a munkavállalók. A másik dolog a munkaidő minőség és javítás mutat, és ennek az oka az, hogy csökkent a munkavégzés ideje. A, um, a konkrét munkahely környék vagy környezet javult egy százalékponttal. Különböző változások merülhetnek föl, különböző okai lehetnek ennek, esetleg azért, mert javultak a munka vagy más változásra került sor. A munkavégzés struktúrája megváltozott a válság miatt, és ez is fontos eredményt hozhat. Aztán a munkavégzés intenzitása, vagy munkaintenzitás szempontjából is van itt egy trend, ez csökkent 2005 óta, ami jó, de 2000 összesen, de 2010 és 2015 között megint csak növekedett, ami nem annyira jó. Ha megnézik, hogy hogyan változott ez, sokkal nagyobb az egyenlőtlenség, és különböző fejlődési trendeket lehet látni ezek átlagértékek, tehát sokkal magasabb és alacsonyabb értékek is felmerülhetnek konkrétan. Most nézzük, rá, nézzük meg ezeket az indikátorokat egyesével. Ez az első a jövedelmeket vizsgáltuk meg, amelyek amelyekkel a munkahely minőségi indexekre tudunk következtetéseket levonni. Megpróbáltunk objektív adatokból kiindulni. Az információ azzal kapcsolatban, hogy az emberek úgy érzik-e, hogy tisztességes fizetést kapnak-e munkájukért, vagy nem, ez is benne van a felmérésünkben, de nem rész, képezi részét a jövedelmekkel kapcsolatos indexnek. A következő eh, dián a maga a fizikai környezet indexe található. 91 óta vannak információink erről az indexről. Az adatok azt mutatják az elmúlt 10 évben, látják a változást, ami az eh, azzal kapcsolatos, hogy nehéz terheket kell emelniük az embereknek, hogy fertőző anyagokkal kell dolgozniuk, mérgező anyagokkal kell dolgozniuk, stb. Ami a munkaintenzitást illeti, ez az egyik legérdekesebb trend, de mi a munkaintenzitás? A munkaintenzitás akkor növekszik, hogyha gyorsabban dolgozunk, hogyha fókuszáltabb, sűrűbb a munkánk, kevesebb a szünetünk, szünet nélkül kell egyik feladatról a másikra áttérni. Különböző sok feladat vár ránk, és nap, pillanatonként kell döntéseket hozni, mit csinálunk, ami sürgősebb, ami nehezebb, ami hogyan döntjük ezt el. A következő fontos pont, ami kívülről nem látható, ez az érzelme, érzelmi munka, ez nagyon nagy energiát vesz el ez nagyon fontos ebben az összefüggésben. Hogyha megnézzük, hogy a munka intenzitása milyen hatással van az emberekre, látjuk, hogy ami a a mennyiségi dimenziót illeti, a e, gépkezelőknél a legmagasabb ez az érték. A menedzserek, illetve e, a szellemi foglalkozásúak az egész dimenziót e, lefedik gyakorlatilag, mindenből vonatkozik rájuk. Ami a munkaidő minőséget illeti, először is Európában csökkent a munkaidő, ez egy nagyon hosszú időre visszamutató trend, ami azonban növekedett, az a vasárnapi munkavégzés, és erről beszéltünk már eh, néhányszor, illetve a határok elmosódása. A munkavállalók 22%-a azt mondja, hogy szabad idejében is dolgozik, hogy megfeleljen az elvárásoknak. És a rendelkezésre állás is növekedett. A munkavállalók 12%-a is mondja, hogy, és bejelentést tett arról, hogy, hogy hirtelen elvárásra is dolgoznia kell, tehát Európában nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk már a, a rugalmasság tárgyalással kapcsolatban, illetve a rugalmasság menedzselésével kapcsolatban, és ez is egy fontos téma. Az ötödik indikátor a szociális környezet. Ebben az összefüggésben pozitív elemekről számolhatunk be. szociális támogatás a kollégák részéről, a vezetők részéről itt látható. E, aztán a vezetői minőség is e, itt fontos szerepet játszik a főnökeink, mennyiben segítenek nekünk, tartanak bennünket, tisztelet, tisztelnek bennünket, segítenek a munkánk e, elvégzésében, de vannak negatív mutatók is. Lá... Itt a a negatív szociális viselkedést is felmutatjuk, például a munkahelyen történő erőszak. A munkavállalók 15%-a számol be agresszivitásról vagy erőszakos viselkedésről a munkahelyről. Ez az egészségügyben, a közlekedésben, illetve a közigazgatásban is megfigyelhető. Európai szinten elemeztük ezt már, már régóta elemezzük ezt már, és ez egy fontos szociális párbeszéd kezdeményezés kezelése, ennek a problémának a kezelése. A következő dia, ez egy nagyon fontos sikert mutat, eh, a, mm, amely a képességekről, illetve a mérlegelésről eh, szól. 21 millió polgár vagy munkavállaló, tehát 10% kért képzést, de nem kapta ezt meg. A képzésben a legképzettebbek, eleve legképzettebbek vesznek részt, és a standard munkavállalói szerződésekre vagy kapcsolatra, viszonyra jellemzőbb inkább az, hogy tréninget, képzést kapnak a munkavállalók A következő indikátor az kilátások kérdése. Ez a munkahelyekkel kapcsolatos kilátásokra vonatkozik nagyon fontos dolgokat állapítottunk meg. Megkérdeztük az embereket, hogy mm, foglalkoztatottak vagy önfoglalkoztatók-e. Egy százalékuk azt, mondják, azt mondja, hogy nem tudják. Úgyhogy meg kellett változtatnunk a kérdőívet, hogy választ kapjunk erre a kérdésre. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos eh, eredmény, amire jutottunk hogyha az önfoglalkoztatókat vizsgáljuk csak, ebben a csoporton, ezen a csoporton belül előrelépésre került sor. Egyrészt vannak önfoglalkoztatók, akiknek nincsenek munkavállalóik. Ezen kategóriában nagyon sokan vannak, akik inkább a munkavállalókra hasonlítanak, vagy a alkalmazottakra hasonlítanak, mert ők egy munkadótól függnek, ami egyébként pedig nagyon sokan arról számolnak be, hogy saját maguk dolgoznak a saját vállalkozásukban, nagyon keveset kap, keresnek, ez egy erre a csoportra nagyon oda kell figyelni, hogy ne izolálódjanak. Ami a hét indexet illeti, ezt megvizsgálva, arra jutottunk, hogy nincsen tökéletes munkahely. Nagyon sok adatot gyűjtöttünk, de mindig van valami, amiben kompromisszumot kell kötni. Próbálunk, egyesek próbálnak új munkahelyet keresni, de akár a meglévő munkahelyük javításán is dolgozhatnak, és Nagyon fontos, hogyha a munkahelyünket meg akarjuk változtatni, a meglévő munkahelyünket, akkor fontos az összefogás, mert többen inkább eredményt érünk el, mint egyeden. A, e- egyedül. A következő pont a munkahely minősége kapcsolatban a pozitív hatás a munkavállalókra. Az elemzés azt mutatja, hogyha a munkahely minőséget javítjuk minden dimenzió, minden egyes munkahely minőségre vonatkozó dimenzió javításával az munkahely, illetve az életminőségre valahogy pozitív hatást lehet összefüggésbe hozni. Nagyon sok indexet megvizsgálhatnánk, ami hatással van a munkavállalók életére. Eh, ami a munkahely minőségét illeti, ez akár szubjektív értékelés tárgya is lehet, eh, Kérdések itt felmerülnek a prezentizmus, tehát eh, aki betegen is bemegy dolgozni, aztán az egészségre gyakorolt hatás, az emberek előtt nagy kihívások vannak gyakran nehezen jönnek ki a fizetésükből, a szociális klíma javítása fontos, a jobb eh, eh, munka és magánélet összeegyeztethetősége is fontos téma, eh, tehát az egyéni pozitív hatásokon túlmutat a munkahely minőségének a javítása. A munkahely minőség egy nagyon fontos policy eszköz. Végül Ezt mind elmondtam, e, az indexeket, az indikátorokat, e, stb., de mi a helyzet Európában? A szerződésben is szerepel ez a munkahely minőség javításának a célja. Statisztikai technikákat próbáltunk e, kihasználni arra, hogy megnézzük a különböző szintű a, különböző munkahely kategóriákat, azt vizsgál, azt, arra jutottunk, hogy öt munkahely kategória van Európában, ezek különböző minőségi jellemzőkkel rendelkeznek. Az eh, első a high flying, ezek minden, eh, majdnem minden dimenzióban eh, pozitívak, kivéve a munkaidő eh, minőséget és a munkaintenzitást. A munkahelyek 22%-a ide tartozik. A második, amit úgy hívtunk, hogy smooth running, zöggenőmentesen működő munkahely. Ez mindenben pozitív, kivéve a képzettségi szint, illetve a jövedelem. A harmadik csoport az active manual, tehát a fizikai munka, gyakorlatilag nagyon fizikai munkák tartoznak ide. Ezek a szociális környezetben, a kilátásokban, illetve a jövedelemben pozitívak, a munkahelyek 22%-a tartozik ide. Aztán van két csoport, amelyek negatívabbak. Az egyik az under pressure, vagyis nyomás alatt lévő munkahelyek, ezek a képzettség, a, a kilátások, illetve a jövedelem szintjén pozitívak, de a szociális környezet negatív, tehát a vezetési minőség, a vezetési segítségnyújtás például, nagyon munkaintenzívek ezek, és keves és kisebb, rosszabb a munkaidő minőség. Az ötödik pedig a poor quality, tehát a rossz minőségű munkahelyek, ezek minden szinten negatívak, minden dimenzióban negatívak. Hogyan tudjuk ezeket a munka élettel, vagy a munka végzéssel összehasonlítani, vagy munkában eltöltött idő minőségével összehozni. A kék az pozitív, a sárga az negatív. Az első két munkakategóriában, tehát a high flying és a smooth running, itt a szubjektív jólét pozitív, a munka és a magánélet összeegyeztethetősége és pozitív, az elkötelezettség pozitív, az emberek jönnek a jövedelmükből. Az aktív manual, tehát a gyakorlatilag fizikai munkát végzők, a szubjektív jólétben, illetve a munka feltételekben pozitívumokról számoltak be, a többi szempont majdnem minden negatív, kivéve a kötelezettségvállást, és a két legrosszabb minőségű kategória, az under pressure és a poor quality, ezek minden szinten negatív értékelőket mutatnak, indikátorok, negatív értékelést mutatnak minden indikátorban. Összefoglalásként Ne felejtsük el, hogy a, foglalkoz, a foglalkozás, vagy az elfoglaltság a, a nem nagyon fontos szerepet játszanak, illetve a fontos szerepet játszanak a munkahely minőségben, a nemzeti politikák és gyakorlatok különbséget jelenthetnek, tanulhatunk egymástól. A munkahely minőség egy olyan eszköz, amely pozitív munkában a, a munkában eltöltött idővel kapcsolatban pozitív érzelmeket hordoz az emberek számára. Nem szabad belelépni egy ördögi körbe, ez nagyon fontos nekünk, európaiak számára, a kompromisszumok megtalálása, hogyan tudunk mindenki számára nyerő helyzetet, tehát win-win helyzetet létrehozni. A munkahely minősége, még munkahely minőségének javulásával hozott pozitív hatások túlmutatnak az emberek egyéni életén. Attól függően, hogy miben állapodunk meg, különböző hatásokat tudunk elérni. Ezt az információt ki lehet használni arra, hogy jobban támogassák az embereket a munkában eltöltött idejük során. A munkavállalók reprezentációja nagyon fontos eszköz lehet, nagyon fontos ez abban, hogy a munkahely minőségét, munkahely minőségének javítását közösen elérjük. Végül pedig azt gondoljuk, hogy a munkahely minőség monitorozása továbbra is nagyon fontos Európában és világszerte. Sokat beszélünk a digitalizációról, a globalizációról, és azt gondolom, hogy ez a típusú policy eszköz a mi kutatási perspektívánk alapján hasznos lehet. Köszönöm. Thank you for... Köszönöm szépen ezeket a nagyon izgalmas okfejtéseket, összefüggéseket. A bevezetőben már hallottuk, hogy a Eurofound élen jár az a munkahely minőség fejlesztésében. Az első európai munkahelyi minőségi felmérés már több évtizede kezdődött, és nagyon hálások vagyunk azért, hogy ez a munka azóta is folytatódott, és most 44 ezer válaszadója van már a felmérésnek, és mind a 44 ezer válaszadó 45 percet töltött egyenként a kérdőív kitöltésével, hogy részletes képet alkothassunk a munkakörülményekről. Ez közvetlenül átvezet engem a következő napi rendi pontra. The European Social Partners és most egy új perspektívát fogunk meghallgatni, arra vonatkozóan, hogy a munka minőségét hogyan lehet javítani, és hogy miért fontos a munkahely minősége. Vizentiri urat, Aland Alszasszonyt, Foden urat, Roland urat és Pirinszki urat kérem, hogy fáradjanak ide az emelvényre. Michel az azt hiszem nem tudott eljönni. Lehet, hogy nem is fog, tényleg. Senki nem helyettesíti őt? Jó. Na, akkor elkezdjük az előadások sorát, majd meglátjuk, hogy végül is megjön-e vagy sem. Köszöntöm valamennyi előadónkat, és most akkor közvetlenül rátérünk a témára. As been obvious uh, when we started uh, the program of today, uh, the work that the Eurofound is doing megvizsgáljuk tehát, hogy a Eurofound mit csinál, mi itt a parlamentben mit tehetünk, és miben is áll ez a szinte napi szintű együttműködés köztünk, illetve a szociális partnerek között, a tapasztalat, a tudás, erre a know-how transfer, és ez a folyamatos uh, vita, illetve hát eszmecsere. of, of um, the uh, meeting, uh, job quality chat. Az ülésnek a következő részét, nek az a címe, hogy uh, munkahely minőség, és ennek a lényege, Zegasz úr fog előadást, bevezető előadást tartani, és akkor Vicentini asszonynak adom meg a szót, aki a ITUC-nek a főtitkára. Tehát köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Nagyon érdekes volt az előző beszámoló is. a mi elemzésünk is hasonló, bár mintha milyen egy picit pessimisztikusabb lenne. Lehet, hogy azért, mert talán közelebb vagyunk a konkrét szereplőkhöz. Minden esetre a mi felméréseink, begyomásaink szerint folyamatosan romlanak a munkakörülmények Európában. És főleg két oka van ennek. Az egyik a gazdasági válság, amelyből még mindig nem lábaltunk ki. és amelynek nagyon sok a munkahelyek minőségére, munkakörülmények minőségére gyakorolt negatív hatása volt. És sok strukturális reform részben elmaradt, részben nem jól sült el. Legalább hét mutatóval mérhető az, hogy mi történik. Legalábbis mi hét mutatót választottunk ki, és ezek kapcsán próbáljuk megfogalmazni, hogy mit tehetünk a negatív trendek megállítása érdekében és milyen kilátásaink vannak. Ahhoz, hogy a kilátásokat fel tudjuk mérni, tudnunk kell, hogy milyen típusú munkaszerződések érvényesülnek tipikusan, milyen karrier lehetőségei vannak a munkavállalóknak. De ugye a kilátások ott kezdődnek, hogy talál az ember munkát. Nos, attól tartok, hogy ezen a területen a legnagyobb a baj. Nagyon nehéz manapság minőségi munkahelyeket találni. Az emberekben már a reménység is kiveszőben van. Több mint 20 millió munkanélkülünk van Európában, és hogyha találtak is egyesek az utóbbi évek során munkahelyteremtő intézkedések eredményeképpen munkahelyet maguknak. Az új munkahelyek többsége nem stabil, nem minőségi, és sajnos atipikus, informális. Tehát nagyon sok tennivalónk van, hogyha azt akarjuk, hogy a munkahelyek száma és minősége javuljon, és hogy az embereknek jobb kilátásai legyenek. Ami a kereseteket illeti, az utóbbi időszakban az OECD, az IMF és számos nemzetközi intézmény felmérései alapján az derül ki, hogy az európai országokban általában véve csökkentek a bérek, és miközben a, a termelékenység enyhén nőtt, a bérek ö, csökkentek minden európai országban, Németországban nagyon javult a termelékenység, és Lengyelországban. Egyes országokban, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban csak nagyon kicsi termelékenység javulás volt, és óriási a szakadék a elvégzett munka értéke és bérezése között. Tehát a bérek nem, hogy nem csökkentek, és a bérkilátások nem, hogy nem javultak, hanem romlottak. És ugyan a munkaerő egyre képzettebb, és egyre hatékonyabb a munkavégzés, a bérek régóta befagytak, vagy ráértékben csökkennek, és különösen azok esetében van ez így, akik alacsony képzettségűek, gyakorlatilag a, a képesítés nélküli, vagy alacsony képesítést igénylő munkahelyeken összeomlottak a bérek, elfogadhatatlanná váltak, és közben a munkaidő is csökken. Azért, mert jobb a munka, család aránya, vagy azért, mert hamarabb mennek az emberek nyugdíjba, vagy azért, mert több az automatizáció, digitalizáció? Valószínűleg ezek mind okok, de legfontosabb ok az, hogy legkevesebb a munka, nő a munkanélküliség, és nagyon kevés olyan ágazat van, ahol a munkaidő nőne, és ezzel együtt a bérek is nőnének. A legtöbb munkahelyen csökkentik a munkaidőt és a béreket is. Ami a képesítéseket, készségeket illeti, egyes munkaerőpiaci szegmensekben történtek beruházások, a életen át való tanulás, a továbbképzés területén, de jelentés kimutatja, hogy a képzések többsége az amúgy is magasan képesített emberekre irányul, és kevés, illetve nem eléggé hatékony a képesítés nélküli emberek munkába, munkaerőpiacra jutatását segítő alapképzés. És aki ki esett a munkaerőpiacról, annak nagyon nehéz oda visszakapaszkodnia. Az állami és magánberuházások az oktatásba mindenhol csökkentek, sőt egyes országokban összeomlottak, tehát vészhelyzetről beszélhetünk. Nagyon sürgősen be kell fektetni a képzésbe. Nem véletlen, hogy annak ellenére, hogy több millió munkanélkülünk van, 1,2 millió betöltetlen álláshelyünk is van, és ezt a kettőt nem lehet sajnos összehozni. Mert nem ugyanabban a képzettségi szegmensben vannak a munkanélküliek és a rendelkezés álló munkahelyek. Tehát a kereslet kínálat nem ér össze, és ez azért van, mert nem eléggé intenzív, hatékony a képzés, főleg a szakképzés. sokat romlott a munkahelyek fizikai értelemben vett és biztonsági szempontból vett minősége. Nagyon komplex okai vannak ennek, sokat változtak a jogi keretek, az országonként is nagyon különböző a helyzet, de összességében nem jó, nem javult és ami a szociális környezetét illeti a munkavégzésnek, egyre több szociális védőháló elem szűnik meg, és ezáltal is romlik a munkahelyek minősége. Tehát a szociális partnereknek nem csak tudniuk kell ezt a realitást, hanem valamit tenniük is kell annak érdekében, hogy ez a trend megálljon amely már évek óta tart. És mielőtt állami intézményeket kér, kérünk arra, hogy tegyenek valamit, nekünk is meg kell kérdezni magunkat, hogy mit tehetünk mi. Főleg a társadalmi, szociális párbeszédben, a szakszervezeti munkában nagyon komoly feladat hárul ránk, de valóban szükség van az állami szervek nyitottságára is ahhoz, hogy el lehessen érni bármilyen eredményt. Sajnos általában véve nem segíti a munkán a jelenlegi atmoszféra. Végül pedig, és ez azért a másik oldalon van, fontos az, hogy hiányzanak sok helyütt az állami stratégiák a hét általunk kidomborított probléma megoldására. A szakszervezeteknek hatalmas feladata és lehetősége is van ebben a pillanatban. Sajnálatos, hogy Michel Szervasz nem tudott ma eljönni, mert ő tudta volna legjobban elmondani, hogy az Európai Bizottság mit tesz a szociális jogok pillér megvalósításáért, és az említett problémák konkrét megoldásáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Mi köszönjük. Azzal kezdeném, hogy talán az 5-6 percet kéne a jövőben inkább megcélozni, mert ha ilyen hosszan beszél mindenki, akkor nem tudunk nem tudjuk tartani a napirendet, de hát ezt én mulasztottam elmondani. Helen Raudraus következik, aki a Business Europe-nál a szociális ügyek ö, osztályának elnök helyettese. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azért remélem, hogy ugyanannyi időt kapok, mint az elődöm. Exactly. Um, let me um, start by saying that this... Um, az európai munkakörülményekről szóló felmérés instruments um, and policy um, instrument. egy nagyon fontos nagyon fontos hozzájárulás az Eurofannak. A, megjött közben Michel, jó napot kívánok, most használjuk az idejét. Tehát ez egy nagyon fontos adatforrás szakpolitikákhoz, de ez egy felmérés arról szól, hogy a munkavállalók, illetve a szabad foglalkozásúak hogyan vélekednek a saját munkakörülményeikről. Ezt ne felejtsük el. Obviously perceptions can be very different. They depend very much on the culture. Nagyon sok múlik azon, hogy ki milyen kultúrából érkezik. Lukának most mondtam egy példát, amikor megnézzük az OECD jobb életindexét, akkor nemrég néztem egyébként ezt a példát, hogy melyik a legjobb, melyik a legjobb egészségügyi rendszer szubjektív észlelés alapján. A válasz számomra nagyon meglepő volt, mert, mert hogy az emberek úgy sorolták be az egészségügyi rendszereket, hogy az európai rendszerek nem jól működnek, viszont az amerikai a legjobb a világon egészségügyi rendszer. Ez is mutatja azt, hogy kulturális alapokon is nyugszik a válaszadás, társadalmi kérdéseken, közvitákon is alapszik az, hogy az emberek mit válaszolnak. De valami azért kiderül, ez a longitudinális megközelítés egyik eredménye, mert az Eurofán már nagyon régóta rendszeresen végzi ezeket a felméréseket. Tehát látható, hogy az emberek máshogyan vélekednek a munka körülményeikről, tehát időbeli változásról beszélhetünk. A hatodik felmérés, amiről most beszélünk, azt mutatja ki, hogy bizonyos javulás történt abban, hogy a munkakörülményeket hogyan észlelik, sok szempontból is. Ez egy kicsit ellenpontja annak, amit, a Luke, amit Luka mondott, mert Luka azt mondta, hogy romlanak a körülmények, viszont szerintem itt, itt azt látjuk, hogy az emberek szerint a munkakörülmények bizonyos szempontból, sok több szempontból javultak. Például a fizikai kockázatnak való kitétel, csökkenő munkaidő, vagy a legmegdöbbentőbb példa számomra, hogy a válaszadók nagy többsége, ez 85 százalék, vagy meg vannak elégedve, vagy nagyon meg vannak elégedve a munkakörülményeikkel, ez a 105-ös oldal. The percentage has increased since the... Ez azért fontos, mert a 2000, 2000 felmérés óta nőtt ez az arány, korábban ez 82 százalék. Tehát mindenképpen javulásról beszélhetünk a munkakörülményeknél. Még egy nagyon érdekes példa van. A válaszadók 81%-a azt mondta, hogy a munkájuk, illetve a család, illetve a szociális életük között elég jó a hangsúly. Ez a 125. oldalon van. Uh, we consider, of course, European social policy as something Hogyha ez tényleg így van, akkor a szociális politika igenis képes arra, hogy reagáljon a létező problémákra, és arra kérném a bizottságot, illetve, és már itt van Michel, hogy gondolkozzanak el azon, hogy egy nagyon átfogó csomagot készítsenek a munka, illetve a magánélet egyensúlyáról. Itt a válaszadók 81% azt mondja, hogy nincs ezzel semmi gond. What is also, um, what I... Tehát meg kell nézni, hogy milyen eszközeik vannak. A minőség is nagyon fontos kérdés, tehát a munkahelyek eh, minősége. Ezt a vállalatoknak, illetve a szociális partnereknek is komolyan kell venni. Itt vannak kihívások, technológiai kihívás például, vagy az oktatás, a foglalk, az oktatás, a képzés, a szervezés, a biztonság kérdése, de ott van a demográfiai kihívás is. És szociális partnerként büszkén mondhatjuk el azt, hogy foglalkozzunk ezekkel a kihívásokkal, például egy autonóm keret megállapodás dolgozunk most az aktív öregedés témájában, próbálunk segíteni az összes munkaadónak az EU-s tagállamokban, illetve a munkástanácsokkal, illetve a munkavállaló képviselőivel, hogy olyan szakpolitikákat dolgozzunk ki, amelyek segítenek a munkavállalóknak abban, hogy hosszabb ideig dolgozzanak, ha akarnak, tehát a demográfiai átállást meg kell próbálni jól átvészelni a munkahelyen is. On uh, the working life aspect. Aztán a digitalizáció munkahelyre vonatkozó aspektusaival is foglalkozunk. Ezen, erről beszélni kell, mert mindenki beszél a digitalizációról, de meg kell próbálni a dolgokat megfelelően elemezni, mi az, ami számunkra releváns európai szinten, illetve mi az, ami vonatkozik a munkahelyi körülményekre. Jövő februárban lesz egy szeminárium. És remélem, hogy a szociális partnerektől megfelelően jó elemzéseket kapunk, majd illetve a többiektől, szakértőktől is. A felmérés azt is kimutatja, hogy van egy pozitív fejlemény a munkakörülményekre vonatkozva. Luke azt mondta, hogy a, az terel, hogy a reál bérek kevésbé gyorsan nőttek, mint a produktivitás. Hogyha hogyha plusz munkahelye, munkahelyeket kívánunk teremteni, akkor ez így van jól? Mert hogyha nagyon gyorsan nőnek a bérek, ott volt például Németország, akkor a cégek cégek arra kényszerülnek, hogy racionalizáljanak, hogy a termelékenységet növeljék, és ez nyilván rosszat tesz a foglalkoztatásnak. Hogyha minél több embert próbálunk elhelyezni a munkaerőpiacon, ennek makrogazdasági szempontból egy módja van. Olyan, munk- olyan bérnövekedésre van szükség, amely ezt a dolgot könnyítik, hogyha egyéb változók nincsenek, de a gazdaságban nyilván ez a, pont, ez a gond, hogy a változókat is figyelembe kell venni. Ez a makrogazdasági jelenség önmagában nem rossz. So I, I would argue that we need to um, really look at uh, the analyses and, and at the underlying factors. Tehát elemezik el, úgy érzem, a mögötte sokokat. Szerintem egyébként ebben egyet tudunk érteni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Well, you can... Köszönöm szépen. Így konferáltam felő önöket, szociális partnerek. Itt a partnerek a szemünk láttára folytattak vitát, más a véleményük, de ez nagyon jó jel, nagyon jó jel. A szociális párbeszéd nagyon-nagyon fontos, és úgy látom, hogy ez még mindig jó egészségnek örvend. Köszönöm szépen, Szervosz úr, hogy ellátogatott ide, a Digi Employment-től érkezett a bizottságtól. Főigazgató úr. You, uh... Elvileg önnek kellett volna kezdenie, de gondolom most is megtarthatja az előadását a munkahelyek minőségéről. Hallottunk egy elég lelombozó leírást már, de pozitívabb, reményre okot adó jellemzéseket is hallottunk. Kérem, hogy öt percben világosítson fel minket. Köszönöm. Elnézést, hogy kérte. Lukának nem hallottam a hozzászólását, de az előző előadást hallottam, és azt hiszem, hogy sejtem, hogy miben állnak a nézetkülönbségek. Én nekem nagyon tetszik ez a felmérés. Idén a szociális jogok pilléréről, pillérével foglalkozunk. Azt hiszem, hogy a sokat segítek majd abban, hogy a szakpolitikai javaslatokat kidolgozzuk. Néhány következtetést vonnék le a felmérésből. Egy. Szerintem eh, nem csak, eh, nem csak feketén kell látni a helyzetet, van javulás, ott van például a fizetett képzés 2015-2015-ben elég nagy volt ennek a növekedése, és ez pozitív. De meg kell jegyeznem azt, azt is, hogy egyre bonyolultabbak egyre bonyolultabb a munkavállalók, munkavállalók feladata munkája, ezt többen is említették, ez 15%-os növekedés, de ez egy nagyon nagy különbség, hogyha csupán ezt az adatot nézzük. Ezt is mutatja azt, hogy hogyan változik a munka, hogyan bonyolódik. Az éves növekedési felmérés, amit tegnap fogadott el a bizottság, azt mondjuk ki ebben, hogy 2013 óta 8 millió munkahely jött létre. De emögött a realitás az, hogy másmilyen szakképzettségre találták ki ezeket az új munkahelyeket. Tehát ez azt jelenti, hogy a képzetlen munkaerők helyett, munkaerő helyett inkább közepesen vagy magasan képzett munkaerőnek van munkája. Ez is, ez is mutatja azt, hogy milyen nehéz feladat hárul azokra, akiknek nincs munkája, és át kell képezni magukat egy magas képz, magasabb képzettségi szintre. Második következtetés, nagyon fontos a magánélet, illetve a munka egyensúlya. A felmérésben válaszadók számára ez egy nagyon fontos jelenség. Ez mutatja számomra, hogyan változik a munka. Jelenleg sokkal bonyolultabb a helyzet, az embereknek többféle munkahelyet kell egymással kombinálni, többféle munka, típu, munkahely típust. Ez azt jelenti, hogy az embernek képesnek kell arra lenni, hogy az család életét, magánéletét, illetve a munkahelyét jobban tudja egyeztetni. A bizottságnak is mindenképpen foglalkozni kell ezzel, is erre vonatkozó javaslatokat készíteni. Számomra elég nyilvánvaló az is, hogy a különböző munkahelyi minták is változnak. Említettem az, a szabad foglalkozásokat. 2013 óta 8 millió munkahely teremtődött, erre már kettem említést, de statisztikai eszközeink nincsenek arra, hogy a, a vállalkozók vagy a szabad foglalkozásúak munkáját, az ilyen típusú munkahelyeket rögzítsük. Vagy itt vannak például a rövidtávú szerződések is. Meg kell nézni, hogy ezen emberek számára mindez milyen következményekkel jár, de szerintem a mi feladatunk az is, hogy megnézzük, hogy milyen szabályaink vannak, illetve, hogy feltegyük a kérdést, hogy ezek a szabályok megfelelnek-e ezekre a változott helyzetekre. Ezzel fogunk foglalkozni majd a jövőben. És a szociális, pil- szociális jogok pillérjében fogjuk ezt fogjuk ezen gondolkodni. Aztán munkahelyek minőséget, ez nagyban függ a bérektől is. A béremelkedés, igen, persze, kérdéses, hogy mennyire versenyképes Európa, tehát, illetve a munkavállalók, hogy a bérek megfelelnek-e a munkavállaló versenyképességének. A béremelkedés egyébként a belső fogyasztást is növeszti, és ez munkahelyteremtéshez vezet. Szerintem az Egyesült tehát jó. A bizottság úgy véli, hogy olyan bérfejlődése van szükség, amely követi a termelékenységet. Ez mindkét irányban érvényes, tehát ha emelkedik a termelékenység, akkor a béreknek is, és hogyha csökken a termelékenység, akkor a béreknek is csökkenni kell. A szociális partnerekkel kell ezt folyamatosan megvitatni, és tudatosítani kell a szociális partnerekben, hogy milyen felelősségük van ezzel kapcsolatban. Még egy utolsó dolog, szociális védelem. Az új, újonnan keletkező helyzetek is azt mutatják, hogy a szociális védelem aszimmetrikus, tehát a vállalkozók, vagy szabad foglalkozásúak, illetve a bérből fizetésből érők közötti különbségről mindenképpen beszélünk-e, másmilyen a lefedettségük. Azt gondolom, hogy nem csak a munkahelyek minőségével kell foglalkozni, hanem párhuzamosan azzal is, hogy a szociális védelem mennyire megoldott. Tehát erre, ezzel is foglalkoznunk kell a szociális jogok pillérében. Köszönöm, Marita. Köszönöm szépen. Most meg is adom a szót Foden úrnak, Foden úrnak aki az, a Eurofannál a munkakörülményekért felelős osztályvezető. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Részben azért, hogy válaszoljak az e, itt elmondottakra, és azért, hogy reagáljak a korábbi megjegyzésekre, a következőket mondanám el. Először is egyetértek azzal, hogyha megnézzük a felmérést, akkor több a pozitív hír, mint a negatív hír, többen beszélnek pozitív változásokról, mint romlásról. Ez egy olyan dolog, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ahogy Ányész is mondta, egyetlen munkahely sem tökéletes, és vannak olyan klaszterek, amelyek nagyon sok tekintetben eh, elég szegényesek, úgyhogy elég sok munka vár még ránk. Egy gyors válasz Renáta megjegyzéseire, ami a percepciókat illeti. Attól függ, hogy mit eh, értünk ezen. A felmérés során munkavállalókat kérdezünk meg, hiszen azt gondoljuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy beszámoljanak nekünk a munkaidőről vagy a munka feltételekről. Gyakran ugye szubjektív válaszokat kapunk. Az indikátorok, amiket kapunk, amelyeket használunk, amennyire csak lehet, ezek objektív kérdéseken alapulnak, és olyan dolgokat mérnek, amelyek a munkavállalók egészségére, illetve jólétére is engednek következtetni. Azt hiszem, hogy a percepcióknál messzebb megyünk, megpróbáljuk a lehető legjobb mértékben a valóságot felfedni, amennyire ezt egy felmérésben lehet. Egy másik általános megjegyzés, amit tennék, az az, hogy ugye különböző szintekről beszélünk, különböző szintekről vitáztunk, a szociális partnerek, illetve egyéb más szereplők, szociális pillérről is beszéltünk, a nemzeti politikákról, a jogszabályalkotásról, a kollektív tárgyalásokról. Az egyik legfontosabb szint, amire koncentrálnunk kell, az a helyi szint, a céges vagy szervezeti szint, mert vannak olyan cégek, általában a cég vagy szervezeti szintjén alakul ki, a, a, tehát ott kell feltárni a valóságot, a szakszervezetek szerepvállalása nagyon fontos. Ezek a kulcsfontosságú meghatározói a munkahely minőség körülforgó vitának. A vita hátterében felmerül az, hogy ezek a különböző eh, szintek milyen eh, hatással vannak egymásra, a szociális partnerek és a politikai hatóságok vagy politikai szintek eh, milyen összefüggésben állnak egymással. De néhány specifikus témát is említenék. Az egyik, amit szinte mindenki említett, az a képességekről, készségekről szól. Itt nagyon nagy aggodalom van európai szinten, és nemzeti szinten, és minden szinten azzal kapcsolatban, hogy a képességek, készségek nem felelnek meg a munkahelyi vagy a munkaerőpiaci elvárásoknak. Azt hiszem, hogy az egyik érdekes következtetés az az, hogy mind a két irányban mutatkoznak meg nem, felesi, meg nem felelések, miszmeccsek, sokan számoltak be arról, hogy nincs elég, nem elég képzettek, vagy nem megfelelő készséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a munkájukat elvégezzék, de nagyon sokan arról számoltak be, hogy sokkal jobb képességekkel, készségekkel rendelkeznek, mint amit elvár a munkájuk tőlük. Tehát nagyon sok kihasználatlan potenciál van, e helyi szint, munkaszervezés, szervezeti szint, mind-mind megszólítva érezheti magát ettől. Másodszor, még egy pont, ami elhangzott a e, hozzászólásban, igen, van előrelépés a nemi szegregáció megszüntetésében, illetve a az üvegplafon felfele tolásában, azonban a női menedzserek inkább kisebb témeket menedzselnek, e, inkább nőket, nem annyira vegyes csapatokat, tehát gyakran az ördög a részletekben rejlik. Nagy előrelépés van, igen. Hát végül is sok jó hír van, de ne felejtsük el, hogy még mindig vannak problémák, amelyek előttünk állnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót eh, Pierre eh, Rolandnak, eh, aki a Szociális Bizottság tagja, Európai Parlamenti Képviselő. Köszönöm szépen. A saját gyakorlatomból és tapasztalatomból indulok ki, szakszervezeti képviselő voltam, nagyon sokáig, mielőtt én a parlamentben képviselő lettem. 40 év alatt nagyon nagy különbségeket láttam, de nagyon nagy előrelépést is a munka feltételekkel kapcsolatban. Például a kollektív szerződésből kiindulva 40 évvel ezelőtt munkaidő, a jövedelem, a munkaidő, stb. ezek a témák vetődtek fel. Ezek a problémák mindazon, mindazonáltal még mindig fennállnak, de újabb problémák is felmerültek hozzá kapcsolódtak, a lazanya egyre több rétegből áll a, ehhez hozzáadódik az életminőség, az életminőség a munkavégzés során, e, és egyéb e, indikátorok, egyéb e, mutatók is. És az emberek gyakran úgy érzik, hogy a munka életük minő, az életük minősége a munkahelyen csökkent, annak ellenére, hogy elvileg javulást mutatnak a munkafeltételek. Mennyi ideje van az embernek a magánéletére, a családjára, ez is egy fontos szempont. És hogyha egy kicsit megengedik, a Business Europe képviselőjére is szeretnék reagálni, aki azt mondja, hogy sokan azt mondják, hogy nincsen konciliációs probléma, vagy egyeztetési probléma. Egy cégben ahol mi adtuk a képviseletet, nem volt probléma azzal kapcsolatban, hogy megoldást találjanak a gyermekek ellátására, azért, mert nem volt semmi, semmilyen megoldást nem adott a cég, hanem mindenkinek magánúton kellett ezt megoldania. Aztán a munkahelyek biztonsága is nagyon fontos. Ez is nagyon meghatározza az emberek érzését, az életérzését, és emellett a prekárius munka is egyre terjed, és a munkavégzés, a munka növekedése, a prekárius jelleg elterjedése mind oda vezetnek, hogy általánosságban a munkavállalók úgy érzik, hogy romlanak a munkakörülményeik. Azt hiszem, hogy az önök felméréséhez egy kicsit hozzájárulhatok azzal, hogy mi a helyzet az a hiányzásokkal kapcsolatban, ez is meghatározza az emberek életminőségét. A különböző cégekben ez különbözőképpen vonat jelentkezik. Amit azonban szeretnék elmondani ezzel a felméréssel kapcsolatban, hogy három tényező jelentős, a hiányzásokkal kapcsolatban, illetve a mobilizálással kapcsolatban az egyik eh, az elismerés, a munka eh, értelme, illetve a kollektív védelem. Ez a három elem nagyon fontos. Például, ami az eh, munkavégzés értelmét illeti, ami a fiatalokat illeti, mit mondanak a fiatalok? Szóval azt mondják, hogy szeretnék egy munkahelyet, de olyan munkahelyet szeretnék, amelynek van értelme, ami, a munka, olyan munka, vég, szeretnék végezni, aminek van értelme. Ez fontos a fiataloknak. A felérés utolsó eleme, a karrier fejlődése, a, a hiányzás egyre növekszik, minél idősebb az ember. Egyes politikák ugye a nyugdíjkorhatárt emelik, és itt akkor ezzel kapcsolatban felmerül a hiányzás növekvő szerepe vagy megjelenése mind a vállalatok, mind a munkavállalók, mind a politika számára fontos az, hogy a munka újra vonzó legyen az emberek számára, új elemeket kell itt fölvenni, megcímezni. A stressz tényezőt meg kell vizsgálni, ez agresszióhoz vezethet a munkahelyen, aztán a zaklatás kérdése, ez is nagyon fontos, a vállalatok most már nagyon sokkal gyorsabban mozognak, változnak, ezeket a változásokat anticipálni kell eh, ahhoz, hogy eh, a mind a vállalat, mind a munkavállaló jobban tudjon alkalmazkodni az új helyzetekhez. Aztán eh, az emberek munkájának biztonsága, munkavégzés biztonsága, karrier biztonsága sokkal rugalmasabbak eh, vagyunk ma már, a vállalatok és a munkavállalóktól is ezt várjuk el, de a karrier eh, lehetőségek biztosít kialakítása, e, a biztonságos karrierépítés nagyon fontos az emberek számára. Azt hiszem, hogy a bizottság nagyon fontos elemeket, témákat vetett fel. Jean-Claude Juncker azt mondta, e, hogy szociálisabbá kell tenni a politikát, illetve e, a bizottságot, és ez így lehet egy szociális pillért létrehozni, a konciliációt szociálisabbá tenni, a kiküldetési irányelv, a be nem jelentett munkavállalás fontos témák, amelyeket újra fel kell vetni. Nagyon fontos, hogy lépjünk összességében, ami nagyon fontos számomra, az első elem, a munkahelyteremtés, munkahelyek számának növelése, a dinamizáció, másodszor az anticipáció, a megelőzés és a részvétel, harmadik fontos elem, a a szociális párbeszéd egy vállalaton belül, egy ágazaton belül, nemzeti szinten, illetve európai szinten egyért, e, egyöntetően. Erre megvannak az eszközök az Európai Parlament szintjén is, a Szociális Bizottság, illetve a Gazdaság és Szociális Bizottság is fontos szerepet játszik itt. A munka világában fontos dolgok történnek. Egy nagy tanulmányt indított a CFDT, a munkavállalással kapcsolatban, a holnap munkahelyeivel kapcsolatban. Nagyon sok munkát folytatunk nemzetközi szinten is illetve a bizottság szintjén is ezek olyan témák, olyan dolgok, amelyek nagyon fontosak számunkra, és nem hízelegni akarok, de hadd mondjam el, hogy önök elengedhetetlen szerepet játszanak számunkra a munkák végzésében, nagyon fontos, hogy az önök munkáját, munkájára támaszkodjunk. Az önök például az Eurofund vagy Eurofund munkája nélkül a parlamenti képviselők munkája elképzelhetetlen lenne. Köszönöm szépen Rola úrnak, és... És akkor most el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk nem csak a tényeknek, amiket a Eurofound-tól kapunk, hanem azoknak a felvetéseknek, kérdéseknek is, amelyek önöknél merülnek föl, illetve amelyek a tagállamok kapcsán merülnek föl. Most Jörgi Pirinszkinek adok szót, aki európai parlamenti képviselő, a szocialisták és demokraták színeiben Bulgáriából hogy tartsa meg expozéját. Ahogy Roland úr is elmondta, Pirinszki úr a bejelentetlen munkavállalás kérdésének szakértője, talán akkor kérhetjük, hogy főleg erről beszéljen nekünk. Köszönöm. Megtiszteltetés, hogy eh, itt megszólalhatok ebben a panelban. és megpróbálok megfelelni annak az igénynek, hogy ajánlásokat is megfogalmazzunk. Talán érdemes elmondani a jelentés kapcsán, hogy van-e a munkahely minőségek javulásában Hát itt azért azon is múlik a dolog, hogy hogy nézzük a poharat, hogy az félig tele van, vagy félig eh, üres. Ez egy eh, fejlesztéssel összefüggésbe hozható kérdés. Jelentés, jelentős fejlesztések zajlanak a területen, fel szeretném hívni a figyelmet arra a tényre, amely szerintem egy kicsit úgy összegzi is azt, hogy kielégítőek-e a trendek, ha maga a munka minősége esetleg nem is és ez az állítás a következő. Azon munkavállalók aránya, akik úgy érzik, hogy jól elvégezték a munkájukat az utóbbi évtizedben, 51%-ról 45%-ra csökkent, és 40%-ra 2015-ben, és a munkavállalók 5%-ának pedig soha nem volt olyan érzése, hogy jól elvégezte volna a munkáját, vagy annak értelme van. Menendez úr is kifejtette ezt a bevezetőjében, hogy a munkahelyi minőség a produktivitással, a termelékenységgel is összefügg, és vizsgálható ez a bérek, a munkalehetőségek szempontjából is. Szerintem a legnagyobb tartalékaink a versenyképesség szempontjából és a növekedés generálás szempontjából ott van, hogy mindent megtegyünk a hatékony munkavégzés érdekében a hatékonyság növelése érdekében. Ez a versenyképességi vitába is illeszkedik, de a szociális védelem vitába is, és akkor kialakulhat egy win-win helyzet, hiszen a munkavállalónak és a munkadónak egyaránt érdeke és öröme, hogyha a munkát jól elvégzik és eredménye van. Tehát mindent meg kell tenni, hogy a hatékonyság növelési potenciált meglássuk, megragadjuk. A második gondolatom azzal kapcsolatos, hogy a foglalkoztatás, a munkahely minőség fogalmak mögött mindig ott vannak azok az apró, de fontos részletek, hogy miből áll össze egy munkahely prekárius volta, mi is határozza meg a munkahely minőségét. És ez egy nagyon bonyolult fogalom, nagyon sok eh, al aspektusa van. A kilátásokkal is összefügg, a konkrét eh, remunerációval is összefügg, eh, a trendekkel, a digitalizációval, a munka szervezéssel. És nagy kihívás a, az egyenlőtlenség. Európában azt találtuk, hogy nem csak a munkahelyek minősége, hanem a bérezés tekintetében is óriásiak a különbségek. És a különbségnek is ára van. Mert az alulfizetett munkavállaló nem fog hatékonyan dolgozni, és pláne, hogyha azt érzi, hogy növekszenek a különbségek, a társadalmi jövedelmi különbségek közte és a jól fizetettek között, akkor ez még kevésbé lesz így. Nagyon érdekes volt ezt az összefüggést feltárni. Az egyenlőtlenség tudata, az árnyék gazdaság létének a tudata, az alapokat erodáló értékvesztés tudata nagyon hat a percepcióra, a munkai minőségéről kialakított minőségi érzésre. Szervos úr is említette az éves növekedési felmérés kapcsán ugyanezt a felmérést, Ebben a bizottság részéről többször új koncepciók szerepelnek, és jobban oda akarnak figyelni ezekre az összefüggésekre, de súlyos problémának tartom azt, amit a fellépés területeiről találunk itt a szövegben, Strukturális reformok, szociálpolitika, növekedéspolitika, a rugalmasság növelése, stb. fel vannak itt ezek szépen sorolva, de egyre inkább az a meggyőződésem, hogy amit Szervasz úr is elmondott, lehet, hogy a szabályozás a legfontosabb, hogy hogyan van szabályozva a terület, hogy több biztonságot adjon a szabályozás. És hatékonyabb, igazságosabb paradigmát tegyen lehetővé. Köszönjük! Uh, uh, where uh, I, I just want to put a, some simple um, questions around. You, Mr. Roland, Roland úr a regionális aspektust említette. Európa azon sarkából származom, ahol sok az elavult ipari üzem. lát arra lehetőséget, hogy valamilyen regionális fejlődési tapasztalatot megosszunk egymással, és jó példákat lát például az acélipar, a kohászatipar újraélesztése vagy restrukturációja során? With the level of investment, the, the the, uh, and, and other problems. Have you... Uh, uh... Tudna -e nekünk mondani valamilyen olyan megoldási struktúrát, keretet, amelyen belül a regionális gyengeségeket és kilátástalanságot egy kicsit enyhíteni tudjuk. különösképpen olyan helyeken, ahol az ipar összeomlott, nem ruháztak be újra, és nem történtek olyan intézkedések, amelyek az embereknek reményt adtak volna. Talán megkérhetem, hogy erre válaszolja. A tapasztalat alapján ugye 40 éves szakszervezeti tapasztalatom van, és sok szervezeti emberként én sok ilyen kohászati átalakítást átéltem Európában, Belgiumban különösen. És ezek az óriás vállalatok Luxemburgban, Belgiumban egyik napról a másikra bezártak. De sikerült az európai pénzek mobilizációja révén részt, másrészt minden területi szereplő mobilizációja révén, ez nagyon fontos aspektus, ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy minden szereplő bevonva érezze magát, a vezetőség, a, a munkavállalók, a politikai pártok, a, a kulturális NGO-k, nos, ezek mozgósításán túl, ugye ez eleve egy határokon átnyúló ipar volt ebben a térségben, Luxemburg, Franciaország, Belgium sarkában, sikerült az emberek többségét átirányítani másik ágazatokba. Ez nagy siker volt, de aki munkát talált, és a többség így volt, az a korábban elbocsátottak gyereke volt, tehát ez egy hosszú folyamat volt, nem azok kapták a munkát végül, akiket elbocsátottak, hanem a gyerekeik. Ennyi ideig tartott. Tehát nagyon fontos, hogy inkább megelőzzük az ilyen átalakítási kényszereket. Ugye charleroi továbbra is láthatók a következményei, óriási bezárt gyárak vannak ott továbbra is. Ez valahogy fejlett térség volt, most pedig egy szegény telep, a szén bányászat gyakorlatilag összeomlott, a kohászat összeomlott, bezárták, és, és Floromban most találtak egy új ö, ilyen lánctalpas gépipari ö, megújulásra lehetőséget, de alapvetően ö, sokkok ö, sorozata érte ezt a térséget, és ennek kulturális hatása is volt az itt lakók mindent feketében látnak már, teljesen elkeseredettek, és nagyon nehéz, ha már az emberek elkeseredtek, nekik új perspektívákat megnyitni. Itt nagyon negatívak a kilátások. De ha széles körben sikerül, sikerül mozgósítani minden szereplőt, akkor sok-sok összefogással a szakszervezetek, a kulturális szervezetek fel tudják fogni ezt a reménytelenséget, és tudhatnak új reménységet adni. Ami az ipari átalakítást illeti, ugye mondom, hogy leginkább el kéne azt kerülni, vagy, vagy jobban kéne tervezni. Ehhez azonban e, tudni kell előre, hogy melyek azok az ágazatok, ahol várhatóan átalakításra lesz szükség, ahol a munkavállalók tömegei fognak várhatóan felszabadulni, és tervezni kell ezt az átállást. Nem lehet, hogy egyik pillanatról a másikra következzen be. Ez kutatással, logisztikával kell kipárnázni az érintettek számára, és ha ez megtörténik, akkor pozitív példák is létrejöhetnek a foglalkoztatottak szempontjából is. Köszönöm szépen, Pirinszki úr. Ön említette a bejelentetlen munkát, és azt, hogy megoldásokra válni, és önök állítólag találtak is sok mindent, sokféle megoldást. Manszban milyen jó példák vannak, mi az, amit érdemes megosztani másokkal, melyek azok a legalacsonyabb szinten meghozható, egyszerűbb meghozható intézkedések a bejelentetlen munkavégzéssel szemben. Um, perhaps. Jó. Hogy rövide fogjam, a végénél kezdem. egy platformot hoztak létre idén márciusban, egy döntéses eljárással, hogy a be nem jelentett munka ellen fellépjünk. Ez azt jelenti, hogy ezt meg kell előzni, illetve meg kell próbálni elrettenteni az embereket ettől, illetve amennyire lehet legal, legalizálni kell ezt, tehát a bejelentett munk, bejelentetlen munkából bejelentett munkát kell csinálni. Minden egy, egy minden egyes tagállamban van egy magas szintű képviselője ennek a kérdésnek a platformnak, plusz az európai szinten, európai szinten a szociális partnerek képviselői is ott vannak. Fölhívtam a figyelmet a platform második ülésének eredményére, ez október 10-én volt. A platform elfogadott egy munkaprogramot a bizottság javaslatára. Ez egy nagyon részletes, nagyon nagyra törő munkaprogram. Egyrészt az egyik fő célja az, hogy jobban megértsük a be nem jelentett munkát, tehát adatgyűjtés, tájékozódás, illetve bizonyos ajánlások kidolgozása, mert ez lenne a platform mandátuma, illetve elnézést, nem ajánlások, ezek következtetések, és a következtetések aztán a parlament, a tanács, illetve a bizottság figyelmébe ajánlják majd. Lehet, hogy ez az Eurofund nélkül is lehetővé vált volna, de az Eurofund nagyon részletes kutatásai felmérésein rengeteget segítettek abban, hogy eh, rámutassunk arra, hogy ez rendkívül fontos, tehát egyrészt fel kell lépni a be nem jelentett munkával szemben, másrészt pedig ezt eh, legalizálni kell. szervusz úrnak nagyon hálás vagyok. Azon visszacsatolások alapján, amit Szervusz úr kapott a résztvevőktől, azt hallottam, hogy mindenkit meggyőzött az, hogy mennyire elkötelezett a bizottság, illetve hogy milyen jól irányítja a platform munkáját. Marita feltett egy kérdést a be jelentett munkával kapcsolatban, és ez volt a viták középpontjában a parlamentben is, illetve a három egyeztetések során is, és kialakult az az érzés, hogy a bizottság definíciója, aminél jobb változatok még nincs, ez egy 90-es évekbeli definíció, ez nem fekete gazdaság, tehát nem, nem, ez nem azt jelenti, hogy ez fekete munka, hanem nem megfelelő bejelentett munka. Ez azt jelenti, hogy meg kell azt is figyelni, hogy ezután befejezetik a járulékokat, illetve adóznak-e utána. A jelenlegi valóságban azonban sokkal bizonytalanabb, hogy mit jelent ez. Ott vannak az úgynevezett önvállalkozók is, vagy ott van a részmunkaidő, sokkal, sokkal inkább szürke terület ez, mint korábban. Én úgy gondolom, hogy ez a platform sokat tehet azért, hogy nagyon sok meg nem oldott kérdést megoldjunk, amiről például itt ma is beszéltem. Marita, részletesebben nem kívánok válaszolni, de meghallgatjuk majd a kérdéseket. Köszönöm. Azt hiszem, most már jobban tudjuk, mit, jel- mit jelent a be nem jelentett munka. Adekájné és Antikájné kollégákat mutatnám most be. Hát még Gárnyé a Francia Demokratikus Munkaügyi Konfederáció egyik alelnöke, Anti Leinen pedig a finn gazdasági minisztérium egyik tanácsadója. Gányé úr! You present for us a... Uh, um, Could you present for us bemutatni azt a keretmegállapodást, amelyet a szociális partnerek tárgyaltak ki, a munkahelyek minősége, illetve a nemek megoszlásába. Function, uh, what lessons can be learned from that? Uh, uh, is it difficult to implement and make... Vajon ezt nehéz-e megvalósítani? Illetve ön ajánlana ezt más tagállamokban? a szakszervezeti vezetőknek a következik. Merci, je sais pas si je serai capable de répondre à toutes ces questions. Köszönöm, nem tudom, hogy mindenre tudok-e majd pár perc alatt válaszolni. Ez talán több órára lenne szükség. Életminőség a munkahelyem, ez ennek a keret megállapodásnak a címe a 80-as, 90-es évekre kell visszatérnem, hogy ezt bevezessem, amikor a vállalatok elkezdtek munkakörülményekről beszélni. Itt nem csak anyagi és fizikai ö, körülmények vannak, de ott van például a testtartás, a zajszint, a szennyezőanyagok, a, a szociális kockázatok, a munkahelyen töltött élettartam, mennyire nehéz a munka, bizonyos esetekben az élet tartam, az élet hosszra is hatása lehet egy-egy munkahely minősége. A menedzsment különböző módjai is hozzátartoznak ehhez, egyre inkább többször szólnak erről a felmérések, illetve a különböző szociális kérdések, illetve a digitális a digitális jelenségek térnyerése, ott van még a stressz, a diszkrimináció, a jelek használata, illetve a nemzetközi egyezmények hatása. Ez azt jelenti, hogy az, e- a vállalatokon belül egyre új fajta tárgyalási módszerek vannak, egyre több tehát a elvégezni való, de túlságosan nagy hatékonysági növekedés nem történt, és, sajn- és a KKV-kra ez elég kevés hatása van. 2010-ben készült erről egy jelentés Franciaországban. Ez alapján történt egyfajta felismerés. 2013-ban aztán megszületett az egyezmény, itt két alapvetés van, az egyik, hogy a vállalat teljesítménye nagyban függ a jó munkakörülményektől, és a megfelelő bér, bérezés is ezt a célt látja el, illetve nagyon fontos az, hogy megfelelően legyen a szociális párbeszéd. Az az ajánlás található ebben, hogy közelebb kerüljön egymáshoz, közelebb kerüljenek a munkavállalók, illetve a munkaadók, tehát megfelelő legyen a párbeszéd, hogy a középvezetők létét megkérdőjelezhessék, illetve hangsúlyozni kell, hangsúlyozni kell a magánélet, illetve a munka közötti egyesúly fontosságát is. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést sokkal részletesebben kéne megvizsgálni. Sajnos a munkaadókkal ezt nem mindig könnyű megtárgyalni, de hogyha megnézzük ezt az egyensúlyt, ugye néhány évvel ezelőtt, néhány év óta ez, ez nagy hangsúlyt kap, a, mit gondolnak mindenről a munkavállalók, ez még a bérnél is fontosabb faktor a munkavállalók számára. Ez közvetlenül a munkahely elismertség után következik fontosságban. Egyébként akkoriban született erről egy jogszabályjavaslat is Franciaországban, illetve megpróbálták segíteni azt, hogy a nők is nagyobb mértékben vegyenek részt a munkaerőpiacon, illetve hogy a gyest akár az apák is, a gyessen az apák is élhessenek. Ez mostanában kétszázalékos az apák részesedése a, a szülői szabadságban, ez nem túl nagy eredmény, hogy nem, nagy, nem nagy sikerről beszélhetünk. Ne felejtjük el, hogy a vállalaton belül az emberek sok, minden, sok ok miatt lehetnek boldogtalanok, diszkrimináció, stressz, stb. stb. Nos, az egyezmény, vagy a megalapodás értelmében van egyfajta tárgyalási menetrend, amit a, amit a jogszabály előír. Ez egy módszertan, aminek a lényeg az, hogy megfelelő minőségű legyen a szociális párbeszéd, Nos, az az elképzelés, hogy a megélt tapasztalatok alapján kell elkezdeni a gondolkodást, nem szabad tabu témákat létrehozni, tehát ez alapján lehet már jobbat kidolgozni. Azt gondolom, hogy a különböző kulturális változásokat is tudni kell kezelni, ezen is gondolkodunk ma Franciaországban, tehát hogy meglegyenek a megfelelő eszközeink, megfelelő jelzőszámaink arra, hogy erre felkészüljünk. Hát a kérdés az, hogy vajon működik-e? Hát erre bonyolult a válasz. Vannak ennek hátrányai, vannak olyan dolgok, amik nem működnek, tehát a gazdasági helyzet nem javul, és magas a munkanélküliség. Nyilván ez elhamályosítja elhomályosítja kicsit a dolgot, így nehéz a munkakörülményeket javítani. Egyébként a munkaadók nem nagyon lelkesedtek azért, hogy ez megvalósuljon, sokkal inkább a különböző állami szervek, illetve a szakszervezetek és a munkavállalók kardoskodnak érte. Sokat sokat használunk rövidításokat. Például ott van a QVT, így hívjuk ezt a megállapodást, de sajnálatos az, hogy sokszor nem humánus módon gondolkodunk ezekről a kérdésekről. Sokszor mondják azt, hogy jogával, relaxációval, stázsokkal lehet segíteni a munkavállalóknak. Most szerintem ezzel semmi gond nincsen, csak úgy tűnik, hogy ezt sokszor ürügyként használják fel, hogy tényleg odafigyeljenek a munkavállalók életminőségére. Tehát nem, a munká, nem magával a munkával foglalkoznak, hanem elterelik arról a figyelmet, és helyette ilyen ürügyekkel állnak elő a munkaadók. Nos, látható, hogy a nagyvállalatok is elkezdik sokkal elkezdik használni ezt a, ezeket a módszereket, viszont a keret megállapodást egyre kevésbé használják a közepes, illetve kisebb megállapodásokban. A negatív elemekkel kezdtem, vannak pozitívumok is. Egyrészt stratégia vált mindebből már egész Franciaországban, tehát a, mindenképpen modernizálódott a szociális párbeszéd, és immáron ez minden, és immáron ez emellett nem lehet elmenni szó nélkül. És a munkahelyi egészségi kérdésének is ez egy nagyon fontos pillére lett. ez a különböző intézmények kuti tervében is immáron megtalálható. Még egy pozitívum, lehet, hogy kicsit túlságosan leegyszerűsítem, elnézést előre is a statisztikusoktól. olyan olyan vállalatok nincsenek, akik ezt bevezették volna, és aztán kiléptek volna belőle. Azt hiszem már ez is egy elég jó jelzés. Több példát is adhatnék, különböző forrásokról van itt szó. Bizonyos vállalatokban ez az, ez az átstruktúrálás kísérte, és olyan emberekről van szó, akit az sokan beszélnek, vagy sokan használják ezt a elbocsátottaknál, de kicsit kevésbé a megtartott dolgozók esetében. Sokszor ez alapján sikerül megváltoztatni például a tömegközlekedést, a tömegközlekedés menetrendjét, vagy például váll, több vállalat által közösen üzemeltetett bölcsödék jöttek létre, ez is nagyon fontos eredmény, vagy egy autógép, autógyártónál tehát egy személygépkocsi gyártónál sikerült megvalósítani azt, hogy kifejezést adhassanak a munkavállalók a problémáinak, és ez segített. és nagyon sok esetben arra jutottak, hogy maguk a munkavállalók tanulták, találták meg a megoldást. Ez azt jelenti tehát, hogy a mindennapokból kell kiindulni, a tapasztalatból, és ez alapján sokszor meg lehet találni a hosszú távú válaszokat. Például a személygépkocsi gyártásban tárgyalás folyik, és ennek a második fázisánál tartunk. Látható, hogy a véleménynyilvánítás működött, de nem csak erről van szó. Két üzemben is folyik a mindezt csak két teszt üzemben próbálták ki, most ezt kéne általánosítani. Lehet, hogy valahol ez működik, de azért még dolgozik el azon, hogy ez elterjedjen. Vajon egy ilyen egyezményt nehéz -e megvalósítani? Persze, hogy az. Nyilván a változásoktól mindenki idegenkedik, főleg a mi hazánkban van ez így. Szerintem három előfeltétele van. Egy, a top managementnek is részt kellene vennie, nem emberi erőforrás kérdés. Ez egy olyan projekt, amely nagyban összefügg a vállalat létével. Nyilvánvaló, hogy ha használja a vállalat a munkavállalók munkáját, akkor hadd mondják el a véleményüket. Egy van egy francia gumigyártó vállalat, nem mondom ki a nevét, amikor a vezérigazgató látta a felmérés eredményét, akkor az egész organigramot megkérdőjelezte, hogy ha ezt így folytatjuk, akkor baj lesz belőle, mondta. Ma viszont elkezdte gondolkodni egy sokkal résztvevőbb és nagyobb felelősséget adó szervezeti felépítésem. Segítünk a különböző, segítünk a különböző tárgyalói csapatoknak, két dolgot hangsúlyozunk ki, hogyan történjen a, a tárgyalás, illetve hogyan történjen az elemzés. A legnagyobb kockázata a társadalmunkban az, hogy a vészhelyzetek diktálják a megoldásokat, annak semmi értelme, hogy gyorsan összedobjunk egy ilyen megállapodást, és utána pedig ez nem működjön akkor értelmetlen volt az egész feladat. A harmadik előfeltétel, hogy megfelelő legyen a bizalom a vállalat különböző résztvevői között, nagyon destabilizáló az, hogyha csak a munkavállalók véleményét veszük figyelembe, és az is nyilvánvaló, hogy egyik napra a másikra mindent nem lehet megoldani. Ez nagyon rossz az emberi erőforrás osztálynak, aki ki úgy érzi, hogy megkérdőzzük a létét, de rossz ez a szakszervezeteknek is. Sok szakszervezet foglalkozik ezzel a keret megállapodással Franciaországban, és vannak olyanok, akik idegenkednek ettől. Úgy gondolják, hogy a munkavállalók szólás szabadsága, vagy vélemény nyilvánítási szabadsága nem pertinens, nem erre van szükség. Még egy dolog. Lehet ez példa másoknak, más tagállamoknak? Jó lenne, hogyha erre nagy bizonyossággal tudnék válaszolni. Az európai szociális modell nem olyan modell, amit másra le lehet kényszeríteni. Az az, az a gép személyi gépkocsi gyártó, amelyet utaltam, gondolkozik az, ar, azon, hogy ezt egész Európában elterjeszte, vagyis, vagy ezután az egész világon is akár. A kérdés csak az, hogy milyen szociális kultúrával rendelkezik az adott ország, és milyenek a helyi jogszabályok. Úgy gondolom, hogy ez egy elég rugalmas koncepció ahhoz, hogy bárhol alkalmazható legyen. Ezt próbáljuk elérni, ezt próbáljuk átadni. Jó lenne, hogyha a szociális párbeszéd középpontjában a munkaminőség lenne. Szerintem elvileg ez mindenkinek jó, de ez egyfajta kockázat és politikai szempontból ugye a populizmus térnyerése nem tesz jót a demokráciának, de úgy gondolom, hogy ez minden egyes személy számára fontos, fontos lehet, illetve a szociális kohéziót is megerősíti, és úgy gondolom, hogy a társadalmi válságra ez most egy jó válasz lehet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most megadom a szót uh, Nerinen úrnak. Finnország azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a legjobb eredményeket érje el 2020-ra, 2020-ra a munka a dolgozók számára, a munkavállalók számára. Ez működik-e, milyen következtetéseket lehet levonni, mit tudunk tanulni önöktől ebből, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindannyian tudják, hogy egyik szerény nép vagyunk. Az egyik legfontosabb oka azonban annak, hogy mi legyünk a legjobbak a munka, munka minősége, munkavállalás minősége szempontjából, e, az az, hogy eddig is elég jó e, eredményeket értünk el, és ezt szeretnénk e, követni és fenntartani. A Business Europe képviselőjét szeretném említeni, aki kiváló előadást tartott. Kicsit nyomás előtt alatt vagyok itt, hiszen mindenki nyilván szeretne ebédelni menni. Az én beszédemnek a tartalma tulajdonképpen három téma köré csoportosul. A pozitív visszacsatolás a Eurofund-től, aztán a finn beszámoló, a finn eredmények, a gyakornoki eredmények, illetve a Working Life Development Policy eredményei, és ennek a relevanciája, illetve fontossága, hasznossága, ami szerepet játszik az előadásomban. A panel előadásai nagyon sok mindent elmondtak ezzel kapcsolatban, úgyhogy gyakorlatilag ezekre is reagálnék. A finn példa a Working Life 2020 projekt, ez a címe. 2012-es Working Life stratégiából indul ez ki. Az előző kormány dolgozta ezt ki, különböző más politikai pártok voltak ebben, de a mi kormányunk is nagyon elkötelezett emellett, úgyhogy közös elkötelezettségről, elköteleződésről van szó. A finn munkavállalók helyzetének javítására. Ez tehát egy nagyon fontos ambíció azonban ennek a projektnek az egyedisége az az, hogy ez egy széles körű, hálózati alapú projekt. Mindenkit próbálunk összehozni, munkadók, munkavállalók, szervezetei, intézmények, kutatószervezetek, emellett nagy cégek is részt vesznek. Hogy működik a dolog? A hálózat platformot nyújt az információ megosztására. Az információ megosztása az a forrásokkal kapcsolatban, illetve bármilyen támogatással kapcsolatban, amire a munkahelyeknek szükségük lehet. Tehát források, finanszírozás, a DECES, a finanszírozási ügynökségünk innovációra létrejött ez a Working Life Development projektjeit finanszírozza, aztán gazdasági fejlesztési központjaink is vannak, amelyek ezeken a, ezeknek a projekteknek a megvalósításán dolgoznak. nemzeti és regionális szinten támogatjuk ezeket a projekteket. Összességében a kulcsfontosságú pontok a finnek számára illetve ideológiai szempontok a Working Life 2020-as Network projektben, az az, hogy a munkahelyeket arra bátorítsuk, hogy a saját kontextusokon belül, a saját szükségleteiket szem előtt tartva a munkahelyeket tegyék biztonságosabbá és fejleszék, ahogy Fóden úr is említette. Illetve a mai konferencián már többször említették, hogy azt gondoljuk, hogy a munkahelyi jólét és a produktivitás egy időben javítható. Ez az egyik legfontosabb reakciónk. Az elnök kérdése is erre e, irányult. Persze fontos, hogy a projekt részét képezzék a munkaadói szervezetek is. Tehát a produktivitást, a termelékenységet lehet növelni, de úgy, hogy a munkavállalók jóléte és jól léte növekedjen, javuljon. Ez a win-win helyzet. Ami a projektnek a e, munka körülmények felmérése kapcsolat, való kapcsolatát illeti, e, ez a stratégia, ez a finn stratégia e, részben a ez, ez Eurofund adataira alapul, amelyeket a munka eh, körülmények eh, felmérésben nyertek. Aztán természetesen érdekel bennünket a nemzeti eh, adatok, érdekelnek bennünket nemzeti adatok, és ezek összehasonlítva más tagállami adatokkal, Nyilván mindannyian tudják, hogy az európai adatok minősége hatalmas, minőség, hatalmas különbségeket mutat, ezt már említettük. Nagy különbségek vannak nemzeti, regionális, foglalkozási szempontból, ágazati szempontból. Az európai munkafeltételek felmérés eredményeire szeretnék kitérni. Itt a Management Quality Indexre szeretnék eh, utalni. Eh, Európa általánosabban 73 pontot ér el, a 68 és 83 pont között mozognak az európai országok. Finnország 74 pontos, egy ponttal jobb, mint az európai átlag, de azt is jelenti, hogy vannak nálunk jobb országok is, tehát ezekkel kettőbb be kellene hoznunk. És hogyha megnézzük, a munkaintenzitás és a munkaidő indexeket, itt voltak kisebb változások, de azért nagyjából mégis hasonló szintűek maradtak a trend tulajdonképpen, nagy, konzisztens. Ahogy már hallottuk, hatalmas különbségek lehetnek a különböző öm, öm, foglalkozásokat tekintve. A konferencia témája a változó munkakörülmények. Hogyha megnézzük a zárójelentést, akkor ennek az adatait részleteibe menően kell elemezni. Egyes kérdések felmerülnek, a, hogyha változik a munkavilága, akkor hogyan lehet ezt a munkahelyekre levetíteni. És hogyha a munkahelyek kultúrája és dinamikája változik, akkor erre hogyan tudunk reagálni? Elég-e a változáshoz igazodni, vagy anticipálni kell-e azt? Azzal zárnám, hogy négy következtetést osztok meg önökkel. Az első, a munka munka feltételek fontos szerepet játszanak a, a szervezeti kultúra kialakításában. Másodszor, amikor az er- a hatodik eh, európai munka, eh, körül, munkafeltétel ehm, tanulmányt elemezzük, akkor a kontextust is figyelembe kell venni. A különböző ország, különböző szervezetek különböző kontextusból eh, jönnek, és ezeknek a kultúráját figyelembe venni. Harmadszor persze van még javítan tudunk még javítani a gyakorlatokon, de, és javítani kell a jólétet és a produktivitást, ez nagyon fontos. A kiinduló pont mindig az kell, hogy legyen, hogy milyen ö, ö, ö, szükségletekkel rendelkeznek a cégek, vállalkozások. Végül pedig azt gondolom, hogy fenntarthatóbb munkavilágot teremthetünk, hogyha a munkafeltételeket és a munka körülményeket továbbra is előkelő helyen kezeljük Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretne valaki kérdést feltenni a szakértőkhöz? Van még egy pár percünk erre. Okay. Uh, you in the live. Yeah. Tessék, megadom a szót. Két kérdésem van. Az, Európai, az egyik az Európai Bizottság képviselőjéhez, ami azt illeti, hogy még mindig nagyon magas a munkanélküliség, például Spanyolországban, én onnan érkeztem, Elizabetnek hívnak. Az érdekelne engem, hogy a szociális pillér keretében Sokat beszéltek az aktív eh, munkaerőpiaci politikákról, és hogyan lehet az átállást megszervezni a munkanélküliségből a jó minőségű munkahelyekre. Spanyolországban a tanulmány szerint a munkahelyek 64%-a silány minőségű, Eh, az Active Manual, a press, Under Pressure vagy a Poor Quality kategóriába tartoznak ezek a eh, felmérés szerint. Hogyan tudunk aktív munkaerőpiaci politikákra koncentrálni? Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a munkanélküli minőségből át tudjanak állni az emberek a jó minőségű munkahelyekre. A másik pedig a szociális partnerekhez vonatra vonatkozik, hozzájuk szól, és a politikai üzenet, amit az elnök asszony megfogalmazott, hogy nézzük meg, hogy mi történt az Egyesült Államokban múlt héten, és nézzük meg, hogy ennek tükrében hogy állunk mi. Látom, hogy hatalmas szegregáció van Európában, és a grafika azt mutatja, azt mutatja hogy a munkahelyek több mint a fele nem jó minőségű munkahely. A szakszervezetek, a szociális partnerek mit tehetnek? Hogy lehet ezt a hatalmas szegregációt megszüntetni, ami létezik Európában a munkaerőpiacon? Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót a válaszadásra. Uh, for the question. Um... Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor élnék a lehetőséggel, hogy utaljak ismét a Birinski által is meghivatkozott éles felmérésre. Fogalmazunk pozitívan. Ez az első olyan alkalom, hogy a bizottság a foglalkoztatásról valami jó hírrel tud szolgálni, de 8,5%-os volt a munkanélküliség csökkenése most szeptemberben. 2009 óta ez most a legjobb adat, tehát visszaértünk a 2009-es szintre, és ez minden tagállamnak jó. Ugyanakkor igazuk van abban, hogy a munkák, munkahelyek, amelyek megteremtődtek, azok nem mindig minőségiek. De ezt is lehet pozitívan is látni egy kicsit, mert az újonnan teremtett munkahelyek általában ilyenek, általában ideiglenes ek, de az újonnan megteremtett munkahelyek között most újra nő a minőségi munkahelyek aránya, még ha nem is magas, és egyre magasabb végzettséget követelnek az új munkahelyek. Tehát az apró jó trenden belül is van egy apró jó altrend, és ezt kéne most nagyon megragadni, felkarolni. És elveszhet ez, ha nem figyelünk oda. Spanyolországban kiválóak az iskolák, főleg a, egészségügyi képzőintézmények, mégis nagyon nehéz a végzett nővéreknek munkahelyet találni, miközben nővér hiányban hazámban, Spanyolországban. Tehát ráköltjük a pénzt a képzésre, és mégsem profitálunk ebből. Ez egy nagy paradoxon és hatalmas pazarlás, csak egy konkrét példa akart ez lenni. Szentini úr, kap szót, akkor akkor a Business Europe képviselőjének adok szót, ha nem kíván szólni. Köszönöm. Röviden, gyorsan reagálnék az éppen elhangzottakra. Az ilyen típusú aszimetriák léteznek, de az új tagállamokban még sokkal inkább és élesebben léteznek és jelentkeznek. Kiváló gyakran a képzés, az orvosképzés, a mérnökképzés, és gyakorlatilag a külföld számára képeznek. Ez egyébként a belső piac egyik nagy kihívása, hogy most akkor a sajátjainkat alkalmazzuk, vagy befogadjuk a keletről jövő egyébként jó munkaerőt. Ami a második eh, gondolatot illeti a munkaerőpiacok szegregációjára vonatkozóan, nem értettem pontosan, hogy mire utalt. Mert az, az északi országokban például van olyan szegregáció, hogy a nők eh, hivatali munkát végeznek, a férfiak ipari munkát inkább, Mire gondolt? Én egy új típusú szegregációról beszéltem. A minőségi és a nem minőségi munkahelyek közötti aszimetriára utaltam. Ha a Eurosound Found felmérés számait nézzük, akkor azt látjuk, hogy eh, az újonnan teremtett munkahelyek több mint fele nem minőségi munkahely. olyan munkahely, amely nem kínál tovább lépési lehetőséget. Tehát impozáns, hogy vannak új munkahelyek, de hát ezek fele semmit sem ér. Igen, nagyon sokféleképpen lehet látni az adatokat. Vannak az adatok és az értelmezésük. Én nem értek egyet ezzel az értelmezéssel. Ahogy Michel, te is elmondtad, A munkaszerződések jellegét, ha vizsgáljuk, például Németországban, akkor igenis igaz az, hogy sok hosszan, hosszú távon munkanélküli ember talált vissza most a munkavilágába az ügynökségeknek köszönhetően. Gyakran a munkaügyi hivatalok munkáját ugye nem sokra becsülik, pedig most Németországban kifejezetten ők érték el az eredményt bele kell nézni a részletekbe. Aztán az is többféleképpen értelmezhető, hogy mi az, hogy kilátás, perspektíva. Nyilván nem lesz mindenkiből top menedzser, nem lesz mindenkiből top mérnök. Hát minden szintjén a munkaerőpiacnak szükség van emberekre. És van túlképzés, de ez relatív. Mert nem minden embernek ugyanaz a potenciája, a végzettsége, képességei, ből adódó lehetőségek is korlátozottak és különbözők. Nem csak a piasztól függ, hogy ki hova jut, hanem az egyéntől is. Van, aki flexibilis, tud munkahelyet váltani, van, aki nem. Ez személyiség kérdése is. És igen, sok piszkos munka van, amit el kell végezni, de a múltban még sokkal több ilyen volt. A fizikai munkavégzés aránya jelentősen lecsökkent, és korábban sokkal nehezebb volt a fizikai munka, mint manapság. Ma már az úgynevezett fizikai munkás is inkább csak gombokat nyomogat, nem emelgetés lapától. Az más kérdés, hogy ebben van-e értelem az ilyen munkában, hogy valaki ugyanazt a mozdulatot, bár nem nehezet, végzi nap mint nap. De Richard Sennett 15 évvel ezelőtti könyvében is már leírta ezt, ő a pékek példáját hozza. Sok pék megbetegedett a folyamatos belégzésétől a, a lisztpornak, a levegőben levegő lisztnek, és hozza annak a pékségnek a példáját, ahol mindent automatizáltak, most már nem kell kézzel gyúrni a tésztát, ettől kezdve csak gomba, gombokat kell nyomogatnia, de elvesztette tulajdonképpen mégis az örömét a munkájában a pék, mert nem látja a saját létének az értelmét. Tehát nagyon izgalmas kérdés az, hogy megszabadulunk a fizikai nehézségektől, az egészség kockázatoktól, de elvesztjük az értelmet. Én magam is egyébként gyakran úgy érzem, hogy túl sokat írok számítógépen, és elvesztettem a kézíráshoz való viszonyomat tehát változik a világ, a fizikai nehézségek csökkennek, a fizik, úgynevezett fizikai munkahelyeken is, de a, a munka értelme pedig lehet, hogy ugyancsak csökken ezzel. Csak azt akarom ezzel azt mondani, hogy ezek nagyon bonyolult lélektani folyamatok, amit a digitalizáció még jobban felfokoz, ahol már ugye teljesen elvesztjük gyakorlatilag az ellenőrzést a kezünk alatti munka fölött ez egy politikai, szociológiai, pszichológiai kérdés is, de biztos, hogy nagy kihívás az, hogy amennyiben megszüntetjük a fizikai nehézségeket a munkahelyeken, lehet, hogy tényleg egyben megszüntetjük a munkavállaló jelenlétének az értelmét is. Ugyanakkor hát a gomnyomogatókra is szükség van, és igen, sok piszkos munka van, amit el kell végezni, például a hulladék recycling. A recyclingot innen nézve mi pozitív van éljük meg, de, de aki konkrétan recyclingot csinálják, vagy szétszerelik a, az iszonyú rozsdásodó hajókat, azok a világ legszörnyűbb munkahelyei hogy valahol Ázsiában éhbérért szétszedik a hajókat. Mi nem látjuk, hogy hogyan csinálják ezt, mi csak örülünk, hogy van recycling. Tehát legyünk azért egy kicsit realisztikusabbak a tekintetben, hogy hogyan tekintünk egyes munkahelyekre. És ne próbáljunk mindent egyetlen egy tanulmány eredményei alapján megítélni. Nézzünk mögé az adatoknak egy kicsit. Köszönöm szépen, Vizentini úr. Köszönöm a kérdést. Jó példával tudom leírni, hogy mit jelent Európában a, a munkahelyi szegregáció. A Brexit kapcsán tudom ezt megmutatni. Ugye, ha megnézzük, hogy hol ki, hogyan szavazott, akkor a Brexit pártiak régió földrajzilag elhatárolódnak a migránsok által megszállt területektől, de ö, szegény régiók, a szociális kirekesztés jellemző rájuk, ahol a globalizáció, a klímaváltozás csupa-csupa negatív hatással járt, még a digitalizáció is. Tehát nem a migránsokkal egy helyen élnek a Brexit szavazók, de volt ott egy másik trend is, a fiatalok 70%-a nem szavazott, akik már szavazhattak volna. És nyilvánvaló, hogy ezen fiatalok között van a legtöbb ideiglenes, nem minőségi munkahelyen alkalmazott személy. Van sokféle módja, típusa a demoralizáló munkahelyeknek, de látjuk, hogy akik nem elszavaztak, vagy hát a Brexitre igen elszavaztak, illetve nem szavaztak, azok mind alapvetően ö, állami segítségnyújtásra szorulnak, kiszorultak a munkahelyről, vagy be se jutottak munkaerőpiacról, vagy be se jutottak oda, és ha egyáltalán van munkájuk, akkor nem minőségi munkákat végeznek. Tehát a fiatalok és a vidéki alacsony végzettségűek szavaztak Brexitre, vagy nem szavaztak. Ez a fajta munkaerőpiaci szegregáció az Egyesült Királyságban a munkaerőpiac 60%-ára jellemző. Franciaországban, Németországban, Finnországban ez a probléma vagy nem jelentkezik, vagy nem ilyen mértékben jelentkezik, de azért a német regionális választásokat is megnézzük, ott is van ilyen trend. Ott olyan 30 százalékos lehet ez a szegregáció, és ők szavaznak az alternatíve für Deutschland pártra, főleg Kelet-Németországban. Vagy ha megnézzük Lengyelországot, Lengyelországban is nagyon hasonló a helyzet, mint az Egyesült Királyságban, és nem véletlen, hogy Lengyelországban a legmagasabb a nem minőségi munkahelyek aránya, és ahol a legnagyobb a bérek és a termelékenység közötti szakadék egyensúlyhiány, 40% fölötti ez. Ezek a jelen kihívásai. Mit lehet tenni? Szerintem európai szinten meg kell fogalmazni egy új keretet, és lebontani ezt nemzeti ö, szintekre az igazságos átalakulás ö, jelszava alatt. Ha ipari restrukturációra van szükség, a digitalizáció, a klímaváltozás miatt, akkor ezt ne csak statikusan nézzük, hanem vegyük aktívan kezünkbe az átalakulást, és menjünk elébe a következményeknek nem elég kijelenteni azt, hogy meg fognak szűnni munkahelyeket és új, újak fognak teremtődni, hanem ezt aktívan kell levezényelni. Ha 10 megszűnő munkahely helyére 11 újat lehet teremteni, akkor ezt meg kell lépni. És amit Juncker úr a parlamenti beszédében néhány hónappal ezelőtt mondott, azt fontosnak tartom, azt mondta, hogy Európának meg kell védenie a polgárait. A shelter szót használta, vagyis a szociális hálózatok fontosságát kiemelte, miközben a rugalmassági szempontot is hangsúlyozza, de azt mondta, hogy a munkaerő piacán levők, vagy onnan kirekedtek is érezzék azt, hogy őket valaki valamennyire védi, miközben a termelékenységre helyezzük a hangsúlyt. Ugye a szociális pillér ez más néven megfogalmazva, a szociális pilléren belül konkrét fellépésekre van szükség, és ezt ő is elmondta, nem zárja ki. Mert eh, ha nem megyünk elébe ezeknek a folyamatoknak, eseményeknek, akkor, akkor meglepetést fognak okozni, már most is meglepetést okoznak, és ez az egész társadalmi ö, szerződést felboríthatja. És van egy fontos utolsó gondolat még, amit elmondanék. Ha tudjuk, hogy átalakulás van, folyamatos átalakulás, a normák átalakulása, akkor a szociális rendszereket is rugalmasan kell hozzájuk igazítani. Ha nem sikerül új munkahelyeket eh, teremteni, akkor ez farahány borsó, amit mondunk. Nem elég eh, a jó munkahelyekről beszélni, hanem a munkahelyek számáról is beszélni kell. És az munkahelyeket pedig kizárólag a fenntartható gazdasági növekedés képes megteremteni, a, ennek pedig két eszköze van, a több beruházás, erre szolgálna a Juncker terv. Szerintünk ez nem elegendő, de legalább valami, amely próbálgatja ösztönözni a állami magán közös beruházósokat. Gyakorlatilag nulla az ilyeneknek az aránya. Teljesen összeomlott a public-private partnership Európában. Ha ezt a trendet nem sikerül megállítani, akkor ez a lefele mutató spirál magával fog minket rántani. Ez nem sustainable growth, hanem, hanem non-sustainable stagnation. Michel is elmondta, hogy a belső keresletet is növelni kell a termelékenység mellett, mert ugyan Európa nagy exportőr, de még mindig kisebbik része a gazdaságunknak az export, a nagyobbik rész a belső kereslet. És nagyon régóta ö, megállt ö, a belső növekedés, az emberek nem tudnak, akarnak több terméket, szolgáltatást vásárolni, nem tudják, akarják életminőségüket javítani. Ez egyébként nem csak a munkavállalók problémája. Ez egy önmagát gerjesztő negatív kör, hogy takarékoskodunk, kevesebbért fizetünk, a kevesebbért miatt stagnál a gazdaság, és így tovább. A gazdaságban a termékenység és a bérek között igen nagy az aránytalanság, de azért azt is látni kell, itt van két másik tényező, hogy hogyan élünk ezzel az aránytalansággal, mert az aránytalanságból is kinőhet valami jó. Ha ez az aránytalanság innovációt, befektetés generál, akkor tulajdonképpen maga az aránytalanság termeli az új munkahelyeket. Az aránytalanság nem jó vagy rossz önmagában, hanem hogy mit kezdünk vele, attól függ, hogy jó-e vagy rossz. Sajnos ebből valaki magának pénzügyi spekuláció révén profitot termelt, pedig az aránytalanságot fel lehet használni pozitív trendek gerjesztésére. És valóban igaz az, hogyha túl nagyjá válik a szakadék, az aránytalanság, akkor az viszont már egyértelműen lefele irányuló spirált fog okozni, mert eh, ha nincsen ö, eh, működő, dübörgő gazdaság, akkor egyre többet kell költeni a szociális segélyezésre. Ennek a nagyon komplex rendszernek minden egyes elemét realisztikusan kell látni. Eh, nem mondhatjuk, hogy mivel egy-két pozitív trend is van, akkor az, az egész jó főleg problémák vannak, mégis egyenként kell velük foglalkozni, de összefüggésben. Intervention. Köszönöm szépen. Roland úr, következik röviden. Igen, igen, nagyon röviden, de a kérdés nagyon fontos, mert hogy ez alapvetően egy politikai téma. ne felejtjük el, hogy vannak olyan munka, egyre nagyobb az eltérés a, az űr a között, azok között, akiknek elég könnyű munkájuk van, nagyon jól megfizetik, illetve azok, akiknek nagyon rossz munkakörülmények között dolgoznak kevés fizetéssel. Ez tagállami kompetencia, de nagyon fontos az, hogy a képzést javítsuk, illetve jó lenne, hogyha a technikai és egyéb szakmai képesítést igénylő munkák esetében odafigyeljük ezeknek a megfelelő, hogy arra, hogy ezt megfelelően értékeljük. Nyilvánvaló, hogy egyes egyes foglalkozások esetében van egy plafon, amit el lehet érni. De figyeljünk oda arra, hogy ennek milyen emberi értéke van, néha ezek a foglalkozások kihagynak, megnézzük, hogy mindenek milyen gazdaság és az emberi hatása. Azt gondolom, hogy európai szinten jót tett, ha, ha európai szinten valamit letettünk az asztalra, ez az Erasmus, ennek európai dimenziója is van, és ne felejtjük el, hogy az Európai Bizottságnak most van egy új kezdeményezése, ami a szakmai tapasztalatra vonatkozik, ezt kéne kifejte, kifejleszteni. Köszönöm szépen, Olden úr. Köszönöm, elnök asszony. Röviden reagálnék arra, amit mondtunk a jelentésről, az adatokról, a jó és rossz minőségű munkákról. Nem azt próbáljuk most mondani, hogy az európai munkahelyek fele rossz minőségű. Ha megnézzük a klasztereket, amire ányes utalt, meg kell azt nézni, hogy milyen típusú munkáknak van hasonló minősége. Öt csoportot hoztunk létre, ezeket elneveztük és mondom, a munkahelyi, min, munkahelyi minősége hasonló, megegyezik ezekben a csoportokban, de ez egy, mégis egy relatív felmérés. A rossz, vagy gyenge minőségű munkák, munkahelyek, ezek a, mind a hét dimenzióban, vagy vizsgált kritériumban elég rosszul teljesítettek, de ez ettől még nem kényszermunka, tehát ez a normális munkaerőpiac része, nem adhatjuk ezt tehát, hogy ez a 19% ez illegális lenne, vagy nem megfelelő. Nem lehet egyszerűen ráhúzni azt, hogy rossz minőségű munkahely. Persze vannak negatívumai, és javítani kell a helyzeten, de minden egyes dimenziója ennek a gyenge minőségű munkahelynek még javítandó. Ha már nálam a szó, elnök asszony, akkor hadd mondjak még két dolgot. A pohár félig tele van, avagy félig üres? Ez a kérdés merült itt fel. Itt két konkrétumra utalnék. A jelentésben szó van arról, hogy, az egész, hogy a munkahelyi egészségügyetben biztonság mennyire fontos, hogyan tájékoztatjuk erről a munkavállalókat. Szerintem az általános az általános helyzet elég pozitív, a, a munkavállalók legnagyobb része erről jól van tájékoztatva, 10% körüli populáció, munkavállaló populáció mondja azt, hogy nem megfelelően vannak tájékoztatva. hogyha megnézzük azokat, akik nagyobb kockázatnak vannak kitéve, öt, ott a, főleg a kisvállalatoknál magasabb azoknak az esély, aránya, akiket nem jól tájékoztattak erről, ahol gond az egészségügy, illetve a kockázat, vagy a biztonság problémája. Tehát igen, az általános kép kielégítő, de vannak konkrét típusú vállalatok és munkahelyek, ahol ez gond. Még egy dolog, az előbb beszéltünk a fenntartható munkáról, a demográfiát hogyan kell figyelembe venni a munkahelyek fenntarthatóságában. Azt hiszem, a délután lesz erről szó. Ott van például az éjszakai munka, hát az éjszakai műszakot bizonyos esetekben nem lehet elkerülni. Az a kérdés, hogy mi van ott, ahol intenzívebb a munka, amikor a, amikor a szociális magatartás nem pozitív, elképzelhető, hogy ezeken a területeken az emberek nem fognak 60 éves korukig vagy azután dolgozni. De mindez nagyon függ a helyi körülményektől, a megfelelő vezetőségtől, igazgatástól, és hogy mennyire vonják be a munkavállalókat a, ebbe a folyamatba, a szociális párbeszédtől a helyszínen. Ez egyébként nem kerül sokba, ezek a folyamatok nem költségigényesek. Köszönöm. Ő is ugye föl szeretne tenni egy kérdést. A piros gombot kéne megnyomni. De lehet, hogy szürke? Thank you very much. Köszönöm, az Oxford Egyetemről érkeztem, Duncan Kerrynek hívnak. Pirinszki úrnak van egy nagyon érdekes felvételem a felmérés, felmérésről, keves, kevesebb ember mondja azt ebben a felmérésben, hogy meg van elégedve a munkájával. A munkavállalóknak fele érzi úgy, hogy bevonják őket azokba a döntésekbe, amelyekben a munkahelyek, vagy a munkájuk javításáról szól, van, ahol ez 30 százalék. Erről a szakirodalom korábban azt írta, hogy különböző tanulási módszereket kell kidolgozni. Ez azt jelenti, hogy egy elég komoly menedzseri problémája van Európának, tehát a, nem gondolunk arra, hogy a munkavállalók tudását hogyan lehet mobilizálni. Nem tudom, mit gondolnak a szakértők arról, hogy erre milyen szakpolitikákat lehet kidolgozni, ez nem egy lényegtelen dolog. Well, we haven't run out of time. Még van időnk. megnézzük, ki tud erre válaszolni. Pirinszki úr. Köszönöm a kérdést. A rövid válasz erre az, hogy értelmes kollektív tárgyalásra van szükség. hogyha a munkavállaló úgy érzi, hogy a hangját nem hallják meg, akkor nyilván nem alakul ki benne az az érzés, hogy jól végezte a munkáját. És menedzseri szinten, vagy Európai Bizottsági szinten is Úgy tűnik, hogy eh, az elmúlt években második helyre eh, szorított, szorították ezt a kérdést. Az elmúlt években azonban a bizottság sokkal nagyobb figyelmet fordított a szociális párbeszédre, ezt mint egy, ennek új lendületet adott, illetve mostanában a szociális pilléről sokkal többet beszélünk. De itt is van egy de. A szociális párbeszéd nagyjából na, nagyban abban áll, hogy beszéljünk egymással. De nem arról van szó, hogy szépen elbeszélgessünk, hanem itt komoly tárgyalásról van szó. De, lényeg, de az a fontos, hogy ennek legyen lényege, legyen értelmes. A szociális pillérben, pillérrel kapcsolatban örülünk annak, hogy ezt a folyamatot elindították márciusban. De a parlament és a foglalkoztatási bizottság ezzel kapcsolatban megfogalmazott, vagy meg fog fogalmazni egy állásfoglalást. Ebben kimondjuk azt, hogy a szociális, ha a szociális pillér csak akkor működhet, hogyha normatív erővel bír, tehát kötelező érvényű, megfelelő intézményi háttérrel és finanszírozással rendelkezik. Szép dolog, hogy ezt, ilyen dolgokat deklarálunk, de az e, ennek szentelt eszközök nem túlságosan komolyak. Szervusz úr, beszélt arról, hogy a foglalkoztatási ráta, erre vannak adatok, ezeket értelmetlen megkérdőjelezni, főleg a jól dokumentált adatok esetében. Az általán feltett kérdés arra vonatkozik inkább, hogy hogy a stabilitási és növekedési paradigmát, illetve ami a fiskális szabályokat illeti, azt a típusú paradigmát tudjuk-e folytatni? pontosan az ilyen tevékenységekre nem jut finanszírozás európai büdzséből, tehát képzés, fejlesztés, a szociális piacgazdaság szociális aspektusainak fejlesztése. Elég dogmatikus volt eddig a megközelítésünk, de most azért kezdünk rugalmasabbak lenni a spanyol-portugál példa után, de szerintem ez egy nagyon komoly megkötés, és szerintem arra kéne koncentrálni, hogy a hosszú távú foglalkoztatásra, foglalkoztatást oldjuk meg, illetve hogy megfelelő legyen a bérek mennyisége. Az Európai Unióra ebben Európai Unióra nagyon komoly kihívások várnak, egyrészt egzisztenciális kihívások, vagy ezeket a nagyon alapvető dolgokat meg tudjuk oldani, vagy arra kell, arra indulunk el mi is, amit a Brexit, illetve Trump megválasztása mutat. Köszönöm. Köszönöm. A szemüveges résztvevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. A Cambridge Egyetemből jöttem, Brandon Bradfieldnak hívnak. Szeretnék köszönetet mondani az Eurofannak, hogy létrehozták ezt a felmérést, ezt kiadták. Ez egy kitűnő dokumentum abban tér el a többi felméréstől, hogy nagyon világos konceptuális keretet alakít ki, amely megragadja azt, hogy mennyire bonyolult a munkavállaló élete, tehát nagyon alapos, nagyon erős alapokon nyugszik, és teoretikus szempontból is megállja a helyét. Nagyon világosak ez nagyon világosak a különböző kategóriák ebben a jelentésben, viszont túl sok, túl sok részlet nincs, és szerintem megszabja az előre mutató adat, ö, utat, tehát ilyen típusú felmérésekre van szükség. És szerintem ez azért olyan fontos, mert új alkalmakat nyit ez meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk a szakpolitikákat befolyásolni ezen keresztül. Hogyan indíthat el ez változásokat? A finn tanácsadó barátunk azt mondta, hogy szeretné, hogyha a Finnországban alakulnának ki a legjobb minőségű munkahelyek 2020-ig. Ez azt jelenti, hogy verseny van a tagállamok között, vagy a különböző ipari ágazatok között. Hol lehet például alkalmasabban fellépni szakpolitikákkal? Vannak olyan ágazatok, ahol munkaerő hiány van, lehet, hogy a munka helyek minőségének növelésével ezt meg lehet oldani. Avagy van itt még egy izgalmas dolog, maguk a munka adók veszik majd talán egy kicsit komolyabban a munkavilőséget, és nem csak absztrakt módon fognak erről gondolkodni, hanem használják ezeket a benchmarkokat, ezeket az eszközöket, amiket itt olvashatunk a jelentésben, a felmérésben. Akár ezzel is lehet azzal, ar, arra próbálkozni, hogy a lehetőleg megfelelőbb munkavállalókat vonzák oda a vállalathoz. Azt gondolom, hogy olyan módon is fel lehet használni ezt a felmérést a szakpolitikák kialakításában, hogy ezt korábban nem tettük. Ön is szeretne szót kérni, egy kérdést feltenni, ugye? Igen. Thank you very much. I also... think. Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy rendkívül érdekes jelentést kaptunk, és beszámolót. Próbálom rövidre fogni. Szeretnék utalni a számomra legfontosabb témákra. Valentini asszony azt mondta, hogy látja a munkahelyek minőségének romlását Európa szerte Nem olvastam el végig az, a jelentést, de amit hallottunk Páron Dorion asszonytól, az azt mutatja, hogy ha 2015-öt 2010-szel összehasonlítjuk, tehát a válság időszakával, akkor azt látjuk, hogy minden indikátor vagy nem változott 2010 és 2015 között, vagy pedig romlottak például a munkaintenzitás, eh, ebben romlott a helyzet. Az egyetlen, ami ö, javul, az a készségek és képességek. Ez két dolog szempontjából nagyon fontos. Hogyha a hetedik oldalra megyünk, a képességek, készségek indikátorra, akkor látjuk, hogy ez összekapcsolódik azzal, hogy mennyi képzést kérnek és kapnak a munkavállalók. A rendkívül heterogén a kép. Nem látjuk azonban azt, hogy ez a heterogenitás, ez jelen van-e a munkahelyek minőségétől függően? Azt gondolom, hogy igen, az alapján, amit más szlájdokon látunk e- a hozzászólásom lényege tulajdonképpen az, hogy hogy úgy néz ki a helyzet, mintha romlottak volna a munka eh, eh, feltételek. Ami azonban érdekes, és nem tudom, hogy ez eh, erre a jelentés kiderül, mert a mikroadatokat nem láttam. Két dolog. Annak érdekében, hogy komolyabban értékeljük azt, hogy mennyivel romlott a helyzet a munkahely eh, minőségét eh, illetően 2010-hez képest. Nem tudom, hogy ez rendelkezésre állnak-e az adatok. Ami a nyolcas dián szerepelt, eh, ez az információ érdekes számunkra. azok, akik ma önfoglalkoztatóak, vagy 2015-ben, őnekik hány százalékuk olyan, jött olyan helyzetből, am, hogy öt évvel ezelőtt nem voltak önfoglalkoztatóak, tehát alkalmazottak voltak, és aztán később már önvállalk, önfoglalkoztatókká váltak, vagy egyéni vállalkozókká. Más szóval, hogyan alakult az átalakulás Európában? Még röviden szeretném befejezni. E, visszatérnék ahhoz a diához, amelyet a munkahely minőségi profilok jellemeztek A két kategória, a nyomás alatt lévő munkahelyek és a silány minőségű munkahelyek, ezeket töltik be a munkavállalók egyhar, tölti be a munkavállalók egyharmada. Itt is azt szeretnénk tudni, hogy az idők során ez hogyan alakult, mert a trendet nem látjuk. Tehát az időaspektus nagyon fontos. Köszönöm. Ebéd előtt az utolsó kérdés. Később is lesznek, lesz még lehetőség kérdéseket feltenni. Most megadom a szót te önnek, tessék. Köszönöm szépen. Dániából érkeztem. Elvileg mi vagyunk a legboldogabb ország, legalább Európában. Én azonban munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkoztam egész életemben, E, és foglalkozási ártalmakkal foglalkozó orvos vagyok. Én tudom Dániából, hogy a különböző ágazatokban különböző a munka, és különböző a helyzet. Amikor munkahely minőségről beszélünk, azt gondolom, van rá lehetőség, hogy ezek a különbségek eltűnjenek. Hogyha javítani kell a munkahelyek minőségét, akkor tudnunk kell, e, akkor, hogy, hogy ki, egyesek ki vannak téve bizonyos káros dolgoknak, akár por, akár más dolgoknak, és ez káros az egészségre. Hogyha valaki az építőiparban dolgozik, akkor még mindig kell nehéz, e, e, nehéz dolgokat emelnie, ki van téve a rossz időnek, az időjárásnak, és hogyha valaki takarító személyzetben dolgozik, például lehet, hogy eh, nem kell egyszerre nehezet emelnie, de folyamatosan cipekednie kell, úgyhogy a nap végére elfárad. Ezek a különbségek nem, nem erre jutunk, amikor minőségről beszélünk. Az életminőséget nem szabad összekeverni a vegyényanyagoknak való kitételnek, a nehéz dolgok cipelésének, a baktériumoknak való eh, ki tettségnek. Láttuk például, hogy a kamionsofőrök nagyon nagy baktérium volumennek vannak kitéve. A valóságról kell beszélni, és aztán ezt kell megpróbálni megváltoztatni. Az egyetlen lehetőség a szociális partnerek bevonása, akik párbeszédet folytatnak egymással, és a saját problémájukat akarják megoldani a saját munkahelyükön. Hogyha valaki munkaadó, akkor legyen büszke arra, hogy tisztességes munkát, tisztességes körülményeket biztosít a munkavállalóknak, és gondoskodhat róluk. És hogyha azt akarjuk, hogy az emberek sokáig maradjanak a munkahelyükön, tehát sokáig töltsék be azt az adott munkát, akkor gondoskodjanak az emberekről. Az emberek különbözőek, vannak olyanok, akik egészségesek, vannak, akik krónikus betegségben szenvednek. Ezt is figyelembe kell venni, amikor az ember megoldást keres a problémákra. egy egészséges 60 éves és egy nem egészséges 60 éves között is hatalmas különbségek vannak. A minőség azonban nem lehet a minőséget mindenre ráhúzni, nem lehet mindent minőség ö, szempontjából vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most kezdünk kifutni az időből. Hogyha három percben tudnák összefoglalni, az nagyon jó lenne, Szervusz úrral kezdenénk, és aztán mindenkinek három percet tudnék adni. Akkor talán egyes témákra még visszatérhetünk, amelyek felmerültek még délután. Szervusz úr! Három percben, most kezdődik. Köszönöm szépen, röviden. Egy gondolat, ami a készségeket, képeket illeti, képességeket illeti. Honnan úr beszélt a szakképzésről, illetve az alapkészségekről. Ez két olyan dolog, amelyen dolgoznunk kell. El kell mondanom, hogy egy projektet indítunk az ipari tanulók vagy gyakornokok mobilitásával kapcsolatban. Azt szeretnénk elérni, hogyha ez a projekt szélesebb alapokra helyeződne, minél hamarabb. Valódi, ne csak kísérleti projekt keretében maradjon meg, hanem fejlődjön. A Cambridge és az Oxford egyetemek képviselőit, hozzászólóit megnéz, meghallgatva, ha megnézzük az egyetemek sorrendjét, globális szinten csak az Oxford és a Cambridge egyetem vannak ott európai szinten, európai egyetemek egyelőre mert hamarosan ezek már nem lesznek európai egyetemek, most nem sajnálkozni akarok, a tény az tény, Annyit akarok mondani, hogy a többi európai egyetem ezeknek bizony fel kell kötni a gatyájukat, mert hogyha a legjobb eh, IT szakértőket, a legjobb szakértőket akarjuk eh, európai egyetemekről kiküldeni a világba, akkor jobb diákokat kell eh, bevonzaniuk az egyet, európai egyetemeknek, hiszen ezzel tudunk megfelelni az európai munkaerőpiaci elvárásoknak. Köszönöm szépen, Viszentini úr következik. Csak két megjegyzésem lenne, az egyik egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy egy kicsit a részletekbe kell mennünk, mert hogyha az átlagról beszélünk, az átlag nagyon, öm, hát öm, leegyszerűsíti a képet. A jelentés szerintem valóban nagyon érdekes és pozitív, Bele kell mennünk azonban a részletekbe, mert az zöldök a részletekben rejlik. rejlik. Meg kell nézni a különböző kategóriájú munkavállalókat, a különböző kategóriájú munkahelyeket, munkafeltételeket, stb. Hiszen ez tükrözi a valóságot. Erre nagy szükség van. Meg kell próbálnunk megértenünk pontosabban, hogy mi áll a különböző különböző számok mögött. E, azt gondolom, hogy a szociális partnerek és más érdekelt felek is kihasználhatják, használhatják ezt a jelentést. Másodszor azt gondolom, hogy a szociális partnerek a legjobb szereplők a munkaerőpiacon. Nekik az ő feladatuk, ők tudják a leginkább megtalálni a megoldást ezekre a problémákra. A, a hangsúlyt mindig arra kell fejtetnünk, fektetnünk, hogy hogyan tudjuk javítani a szociális párbeszédet, a kollektív tárgyalásokat minden szinten, európai, regionális, eh, ágazati, munkahelyi szinten. A szociális párbeszéd, a kollektív tárgyalások, ezek alapvető szerepet játszhatnak a probléma eh, megoldásában, és így lehet specifikus eh, személyre, cégre, ágazatra szabott megoldásokat kidolgozni. A szociális partnerek a legfontosabb szereplők és nekik kell egy jól működő szociális párbeszédet kialakítani. Köszönöm. Köszönöm. Ornan Traunsz asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Egyetértek száz százalékban Lukával. Nagyon konkrét megközelítésre van szükség. David Foden helyesen azt mondta, hogy számos téma, amelyek, az, amelyek a felmérésben szerepelnek, helyi szinten kell, hogy megvizsgáljuk ezeket, mert nagyon eltérő a kép. Nagy kihívás előtt állunk. Egyre nehezebb mobilizálni a csapatokat, az embereket, és ez is ez generációs probléma is. Mindenki a munkaadóról beszél, de ki beszél a munkavállalóról és az ő elkötelezettségükről? mi a, a, a fiatalok nagy e, elvárásokkal érkeznek, na most egy kicsit e, karikatúr, kicsit eltúzom a képet, de sok fiatal esetében nagyok az elvárások, de a kötelezettségvállalás ez nem igazán erős. Nagyon fontos a kollektív fellépés, helyi, lokális, nagyon konkrét szinten, hogy az emberek tényleg érezzék a különbséget. És egy utolsó dolog, egy kis figyelmeztetés, ezt mind figyelembe kell vennünk az európai szint részéről is. Hogyha a szociális pillér e, tulajdonképpen csak üres szólamokban e, e, csak üres szólamokat tartalmaz, akkor ezzel megint csak az elvárásokat növeljük, és üres ígérgetésekbe esetleg, ígérgetésekbe bocsátkozunk. Nagyon fontos, hogy nem szabad üres szólamokat ismételgetni, amelyek jól hangzanak, de amikor konkrétan megkérdezzük, hogy mit jelent ez a valóságban, nem tudjuk megtölteni ezeket a fogalmakat. Azt szeretném, hogyha a szociális pillér gyakorlati eszköz legyen, lenne, ami segítene az embereknek helyi szinten megoldani a problémákat, Roland úr. Köszönöm szépen, hogy kicsit tisztázzuk a dolgokat, reagálnék néhány felvetésre. Például, hogy Dánia a legboldogabb ország. Jó lenne, hogyha a, ne, ez nem így lenne, és nagy, nagyobb lenne a verseny ezért a helyért. És nyilván a munkadónak, de a politikusoknak, a szakszervezetőjeknek is felvetődik ez a kérdés, hogy a munkavállalók, a fizetésből élők és a munkaadók közös fellépésére van szükség, részt kell venni ezekben a folyamatokban, és demokratizálni kell a gazdasági, szociális döntéshozást. A mai világ ezt követeli. Így tudunk megfelelni pragmatikus módon az új kihívásoknak, a reális világnak, és találni jó megoldásokat ágazati szinten is, szakmai szinten is. Tehát a politikának komoly szerepe van, de le kell, hogy menjen az alsó vezetők, vagy a vezetők szintjére. És bizonyos típusú vállalkozások, a kis és középméretű vállalkozások és a nagyok másképp működnek de ettől még a célok egyformán fontosak, közeliek és megfoghatók, hogy kellnek legyenek. A szociális partnereknek tehát felelőssége van mindkettőnek, és a országunként ugye más a, a társadalmi párbeszédnek a kultúrája. Belgiumban én szakszervezeti vezetőként megértem, hogy a kormányjal be, bezárták a munkaadókat, a munkavállalókkal egy terembe, és azt mondták, hogy itt a téma, amit, a probléma, amit meg kell oldani. Ha nem tudtok döntést hozni, akkor bemaradtak az idők végezetéig. Mert mindenkinek érdeke, hogy megoldjuk a problémát. És ez működött Belgiumban, és lehet, hogy egy kicsit a Jacques Delors féle módszertára kell visszahagyatkoznunk. Pirinszki úr, az egyik kérdés arra irányult, hogy ezt a jelentést hogy lehet konkrét stratégiává, gyakorlattá alakítani. Egy fontos felhasználási lehetősége az anyagnak az lenne, hogy az az átlagok helyett a különbségekre koncentrálunk. Ágazatonként, területenként vizsgáljuk a kérdést, mert nagyon nagy a sokféleség, nagyon sokféle típusú munkavállalás van, és ezekre másképp lehet hatni. Engedjék meg, hogy visszatérjek azonban Szeretelmű kolléga előző megjegyzésére. Lehet a készségeket fejleszteni, és sok országban, Bulgáriában is viszonylag magas szintű a képzés, de minél magasabb szintű, annál jobb az esélyük, hogy elmenjenek, és el is mennek, hogyha jobb feltételeket találnak külföldön. Tehát az egyenlőtlenségekkel való foglalkozás közben a kohézióra, a gazdasági, társadalmi és teritoriális kohézióra is tekintettel kell lenni, ide értve egy új iparpolitikát is. Ugye Sárlalabán sikerült átállni a láztálpas gépjárműgyártásra. Ezt, ha megnézzük a, az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkét, akkor egyértelműen megfogalmazódik a kohézió, mint horizontális cél. A különböző szinteket össze kell hozni. A partnerség, a szociális partnerség valóban alapvető jelentőségű, mert sok megoldhatatlannak tűnő kérdést, ahogy itt hallottuk a kollégától, együttműködve, pedig csatlakozunk el, az Európai Uniózban sem, meg lehet oldani, sőt, ez számukra is a jobb megoldás, az utóbbi évek során nagyon sokat visszaesett a szakszervezeti mozgalmak ereje, és inkább egyénileg tárgyaltak a munkavállalók a munkaadókkal. Ez nagyon negatív hatásokkal járt, most látjuk ennek a kárát. Földön úr, a jelentést a weboldalunkon el lehet olvasni, mindenkit ösztönzök rá, hogy hát nézzem bele, hogy hogyan lehet ezt a jelentést használni, a gyakorlatba átültetni, erre a kérdésre én is onnan indulni ki, ahol a finn kolléga ö, volt, hogy a kölcsönösséget kell ö, szem előtt tartani, és egy kicsit misszionárius szellemet kell kialakítani magunk köreiben, a szakszervezet területekben és azokon túl a szociális párbeszédet ki kell terjeszteni. Az utóbbi évek során sikerült kialakítani egy európai hálózatot, a Euro EU-Win hálózatot. Az ilyenek segíthetnek a, az ige terjesztésében. És a Business Europe-val mélyreható eszmecseréket kéne folytatni, és szerintem most azokra a kérdésekre válaszolva, amelyek speciális hoz. biztos vagyok benne, hogy minden kérdésre örömmel adnak választ, és minden kérdésre sikerül majd választ adni a nap során. Most azonban lássunk neki az evésnek, kint vár minket az ebéd, mai ülésünk második része fél háromkor kezdődik majd, ugyanebben a teremben. És nagyon izgalmas lesz a délután, mert a munka és a munkán kívüli élet összeegyeztethetőségéről fogunk beszélni. Sőt, egy harmadik panel is lesz, amelynek a témája a munkahelyen eltöltött élet globális agendája címet viseli, és a kutatás szerepéről fogunk beszélni. Várhatóan új ismeretekkel gazdalgodunk, és az eddig megválaszolatlan kérdésekre is választ kapunk. Mindenki szolgálja ki magát, és köszönöm, hogy intenzíven részt vettek eddig is a vitában.